Gut, liebe Kolleginnen, Kollegen. Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet. So, liebe Kollegen, Kollegen, Kedves kollégák, remélem, hogy mindenki megtalálta a helyét, és mindenkinek itt van a szavazókártyája is. Először próbaszavazást tartunk, ahogy ez szokásos, amit meg is nyitok. Tehát kérem, mindenki nyomjon meg egy gombot a szavazógépen. Haben Sie jetzt alle die Testabstimmung? Ha mindenki szavazott, próbaképpen, harminc harminc nyolc, negyven, kártya van, és ugye 38-an szavaztak eddig. Úgy tűnik, hogy akkor működik a dolog, és a frakciók megfelelő létszámban jelen vannak és szavaznak, akkor lezárom a próbaszavazást, és rátérünk az éles szavazásra. 13-as napi, a 13-as pont szóbeli választ igénylő kérdés a Mauritiuszi megállapodással kapcsolatban. Megnyitom a szavazást. There's one extra EPP. Yeah. Okay. Inzwischen hat sich ein EPP időközben egyel több néppárti szavazunk van, mint megengedett. Kérem, hogy valaki vonja vissza szavazatát. Jó, lezárom a szavazást. Egyhangulag hét tartózkodás mellett elfogadtuk. Tizennégyes pont. A pénzügyi érdekekről szóló éves jelentés. Itt készfeltartással szavazunk a kompromisszumos javaslatról, egyesről, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös módosító, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Kettes kompromisszum. Ki támogatja? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 14-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Úgy tűnik, hogy ez ellenőrizni kell. 14-esről géppel is szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 16-os módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 17-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es módosító mellette ellene tartózkodás. Ezt is ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást 19-esről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Négyes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 26-os módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 27-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 28-as mellette ellene tartózkodás, a 28-ast ellenőrizzük, lezárom a szavazást, Elfogadtuk. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es mellette, ellene, 34-es pontosabban, elutasítottuk. És akkor az egész jelentésről szavazunk módosított formájában. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 35 igen szavazattal elfogadtuk, gratulálok. 15-ös napirendi pont következik. Bettini előadónak adok szót, Parancsoljam. Eh, solo per ringraziare. Szeretnék köszönetet mondani minden kollégának a munkáért, különösen a Lange úrnak, az elnök úrnak a három oldal egyeztetését és az elért kompromisszumért. Nagyon határozott és nehéz volt a kiinduló helyzet, a tanács nem igazán akart engedni semmiben, viszont sikerült fontos témákban elérni, hogy a mi véleményünk érvényesüljön. Többek között a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok használata az emberi jogok témájában, ami rendkívül fontos, precedens az Európai Parlament számára. Szeretnék köszönetet mondani az együttműködésért a többi frakcióval is, mert nagyon pozitív volt ez a munka. Köszönöm szépen, Bettini úr! majd még újra megkapja a szót. Az árnyék előadók és akik a tárgyaló delegációk tagjai is voltak egyben. Nevében is azt hiszem mondhatom, hogy forradalmi eredményt értünk el. Először sikerült a bizottságot rávenni arra, hogy delegált jogi aktussá alakuljon egy téma a területünkön. Ez nagy eredmény a bizottságunk és a parlament számára köszönöm szépen a delegáció tagjainak a kiváló munkát. A kompromisszumos szöveget ismerik, megnyitom róla a szavazást. Lezárom a szavazást. 33 igen, három nem szavazattal, három tartózkodással elfogadtuk. Gratulálok Bettini úr, és árnyék előadóknak is. 16-os pont. A TISA tárgyalásokról. Jövő héten 9-én az INTA tagjainak egy kis karácsonyi fogadást tartunk, tehát 9-én 18.30-kor az e-mailben is megerősítjük majd ezt a meghívást. Örülnék, hogyha az idei sikeres évünk végén minél többen eljönnének a kollégák közül erre. Köszönöm. 16-os napi rendi pont tehát. A TISA tárgyalásokról már háromszor folytattunk eszmecserét itt a bizottságban. A szolgáltatási irányelv kapcsán is. Az utolsó ilyen egyeztetésünk október 15-én volt, amikor Redding biztos asszony és az előadónk ö, elmondták véleményüket, és azóta 599 módosító érkezett, és ö, az árnyék előadókkal az előadó azóta folyamatosan egyeztet, és kilenc szakbizottságnak kell majd itt véleményt alkotnia. Megadom az előadónak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, hogy egyből belesapjunk a közepébe, csak a legfontosabbakról beszélnék az 99 módosító közül. Nagyon sok ilyen leszűkített téma is van, ami a tárgyalások keretét illeti. A frakciók abban egyetértenek, hogy garantálni kell a kompatibilitást a többi egyezménnyel, és Kína csatlakozását is támogatni kell. Ugyanakkor minden frakció komoly záradékokat követel adatvédelmi téren például, vagy fogyasztóvédelmi téren. Ezen a területen az eddigi ajánlásaimat úgy tűnik, hogy a többség támogatja. Ami az átláthatóságot illeti, a tárgyalási dokumentumok hozzáférhetőségét követeljük, amennyiben ez a WTO és az EU szabályaival összhangba hozható és a többi téma ügyében pedig kölcsönösséget kérünk, tehát például, hogy legyen erőteljes az állami beszerzésekről szóló fejezet, a közszolgáltatásokról szóló fejezet, ezeket a frakciók kezelni tudják, tehát úgy tűnik, hogy ebben nagyjából egyetértünk, ezekkel nincsen gond, és ezek a tárgyalásoknak amúgy is fő, fő pillérei. Ezekkel nem kell foglalkoznunk. De vannak mégis vitáspontok is a frakciók között, például a piaci hozzáférés tekintetében. Egyes képviselőtársaim nagyon ambíciózus, a NOT 1 és 4 kapcsán követelnek, és a GATS-on túlmutató kötelezettség vállalásokat, és mások pedig a jelenlegi tárgyalási keretekhez köt kötődnek, mások pedig tovább csökkentenék ezen vállalások körét. Tehát erről zajlik a vita, de még ebben a témában is optimista vagyok, hogy meg fogunk egyezni végül. A MUT 4 illetően a magasan képzett munkaerővel kapcsolatban itt is sokféle érdek fogalmazódott meg, de azért ne felejtsük el, hogy a munkaügyi szervezet konvenciói, illetve a saját kiküldött munkavállalókról szóló szövegeink a mérvadóak, és ezeken a kereteken belül úgy néz ki, hogy itt is el tudjuk érni a konszenzust. Ami a tagállami szabályozást illeti, egyes frakciók több fenntartással élnek, mint mások, de mindenki egyetérteni látszik abban, hogy semmi ne legyen a függelékekben megszigorítóbb, mint a jelenlegi EU jogszabályokban lefektetett keretek. Elnök úr, tehát talán látható, hogy megvan a vállalható kompromisszumok alapja előadóként, arra törekszem, hogy munkatársaim alatt különböző frakciókban megegyezek, a lehető legjobb kompromisszumot megtárgyaljuk. Sőt, már ugye, ha belegondolnak, akkor az én javaslatom is eleve kompromisszumos javaslat volt, és az ilyesmit, a kompromisszumos javaslatokat általában el lehet vinni a kompromisszumi. Köszönöm az árnyék előadó társaimnak, hogy konstruktívan álltak hozzá, és baráti módon a témákhoz. Az INTA kollégák javaslatainak többsége úgy néz ki, hogy belekerül a szövegbe, a kompromisszumokba, és a véleményadó bizottságokkal is előzetesen egyeztetve pozitív vélemények várhatók. Tekintettel a tárgyalások széles körére, azért mégiscsak a mi szakbizottságunknak van itt nagyon kiemelkedő szerepe, és ezért tartottam fontosnak, hogy a intabeli kollégák véleményét nagyon explicit módon belefoglaljam a szövegbe. Egy évvel tehát a monitoring fázis, vagy hát monitoring egy éve után azt mondhatjuk, hogy a bizottság is, az Európai Bizottság is nyitott volt, mindig rendelkezésre állt. Tehát egy kicsit szinte az ellenkezője történt, mint amit a közvéleményben egyesek elhintettek, tehát nagyon is jó volt az együttműködésünk, a bizottsággal átlátható a folyamatok, és jó, hogy az Európai Parlament is leszögezte világosan, hogy mi az, amit feltétlenül akar, mi az, amit semmiképpen nem akar. Ez az állásfoglalás célja, hogy ezt megtegye. Az intán belül komoly többséget akarunk elérni, és a plenárisan is, mert hogyha világos üzeneteket akarunk megfogalmazni a tárgyaló ö, felek számára, és meg tudjuk szépen fogalmazni, hogy ez az, amit a tiza kapcsán a választópolgárok akarnak, akkor rá tudjuk kényszeríteni a tárgyaló feleket kompromisszumokra. Tehát nem a tízáról fogunk szavazni most, hanem arról, hogy a tíza megalapodás előtt még mi legyen a tárgyalások, a tárgyalók felhatalmazása, és minden képviselő társam aki szeretné befolyásolni ezt a folyamatot a polgárok és a választóik érdekében, azok most hallattassák hangjukat, hogy le ne maradjanak a vonatról. Ma pedig várom az önök meglátásait, eddig konstruktív volt a hangulat, gondolom, hogy ez megmarad a frakciók között. Köszönöm az árnyékelődöknek még egyszer a kiváló és konstruktív együttműködést. Köszönöm szépen! Ez tényleg sokat ígérően hangzik, hogy sikerült megalapodni az árnyék előadók között ezekben a pontokban, és már most gratulálok a részemről. Most átadom az árnyék előadóknak a szót, Galli. Köszönöm szépen. A tíza tárgyalások tényleg egyre több figyelmet vonzanak a parlamenten kívül is, és a parlamenten belül is. Úgy gondolom, az egyik lecke, amit megtanulhatunk ebből az állásfoglalásból, az az, hogy más bizottságokkal is tárgyalásokat kezdeményezünk, és szeretném megköszönni az előadónak a nyitottságot, amelyet eddig tanúsított. Tehát az azt jelenti, hogy nagyon sok módosító van, nagyon sok módosító van ebből a szakbizottságból, és ezen kívül más véleményező bizottságokból is. Tehát most a folyamat közepén járunk, hogy milyen kompromisszumok születhetnek. Ez tényleg azt mutatja, hogy az Európai Parlament élen jár a több átláthatóságért folytatott küzdelemben, ami a kereskedelmi megállapodásokat és a kereskedelmi tárgyalásokat illeti. Természetesen informáljuk a bizottságot és a kereskedelem politikai szakbizottságot. Szerintem a magas szintű átláthatóság mindenképpen nagyon pozitív ebben az ügyben, és ez kidomborítja a jelentés is. Szeretnék egy pontra visszatérve, visszatérni, amelyet eh, világosan említett Redding asszony. Nem arról van szó, hogy eh, kereskedelmi megállapodást támogassunk, vagy elutasítsunk, hanem arról van szó, hogy eh, befolyást gyakoroljunk a jelen zajló tárgyalásokra. A legjobban pedig ezt úgy tehetjük meg, hogy világosabbá tesszük a közvitát hogy átláthatóvá tesszük a tárgyalásokat. Ez eh, az állásfoglalás pedig eh, pontosan leírja azt, hogy mit szeretnénk, és mit nem szeretnénk a TISA tárgyalások során a jövőben. Már számos alkalommal bemutathattuk pozíciónkat. A legfontosabb eh, szó itt a konzisztencia, tehát hogy itt következetesek legyünk a ttip is, tehát legyünk következetesek a pozíciónk tekintetében, és ezt végig képviseljük a tárgyalások alatt. A TISA jó lehetőséget képvisel, és mint az új generációs kereskedelmi tárgyalások során itt is vizgáznunk kell, és azt is garantálnunk kell, hogy itt a tárgyalásoknak ne legyen negatív kihatása. A közhatóságok dolga az, hogy szabályozzanak, és nagyon fontos, hogy az egyezményekben, kereskedelmi tárgyalásokban képviseljük az átláthatóságot. Nagyon fontos például az adatok biztonsága, az adatok védelme, és szerintem ebben a tekintetben jó irányba indultunk el. A fő különbség a TISA és a többi között, mint például a TTIP az, hogy a TISA rendelkezik a legtöbb eséllyel, hogy globális szinten is multilateralizmust érhetünk el. Az S&D frakció pedig világosá tette, hogy itt többről van szó, mint egy választások előtt megkötendő megállapodásról. Tehát szeretnénk a VTO-t úgy újra indítani, hogy a világ főleg elmaradott részei profitáljanak belőle. Tehát itt van egy határvonal, hogy meddig juthatunk el a kompromisszumokban. Nagyon fontos az, hogy az Európai Unió garantálja, hogy a TISA multilateralizálódik. Hiszen, hogyha ez nem így van, akkor nem fogunk belőle profitálni. Most pedig szeretném kifejezni, hogy hálás vagyok az előadónak, hálás vagyok az árnyék előadóknak a roppant építő jellegű szellemiségért, és már az első árnyék előadói találkozáson ez volt, most lesz egy következő, és kétségem felül áll, hogy elérjük a kompromisszumokat, és remélem, hogy a kompromisszumok mindenki akaratát, óhaját teljesítik majd. És a jövőben is maradja meg ez a szellem. Köszönöm szépen, Emma. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az előadónak a nagyon konstruktív munkát az egész folyamat során, nagyon jó volt az együttműködés az árnyék előadókkal is. És most szeretném a különféle értelmezéseket is említeni, hiszen nagyon különféle szempontok érvényesültek. És ezt látjuk a módosítók során is. Tehát azért mindenképpen sikerült haladást elérnünk, és remélem, hogy ez pozitív módon folytatódik majd. Néhány témát szeretnék most kidomborítani, amelyről úgy gondolom, hogy a kompromisszumok után érdemes róluk szólni. Tehát nagyon fontos az, hogy említsük meg a feszültségeket, amelyek felmerültek a tárgyalások során. Tehát amennyiben megállnak a tárgyalások, akkor mindenképpen át kell lendülnünk ezen. És nagyon fontos az, hogy a harmadik országokon történő szolgáltatás nyújtás megfelelő szabályzásban részesüljön. A pozitív és a negatív listák listázás tekintetében szerintem a bizottság a megfelelő megközelítést választotta, és elég rugalmasságot mutatott a nemzeti különbségek tekintetében. Nagyon fontos, hogy megfelelő ambícióval folytassuk a munkát. Hogyha konkrétabb is lehetek, van már, tehát például a 23-as és a 32-es módosítók, és szeretnék utalni a kulturális és audiovizuális szolgáltatások által képviselt kivételre. Tehát itt pontos definícióra van szükségünk és amikor nincsen definíció a kulturális audiovizuális szolgáltatásokról, akkor szerintem az nem szolgálja az Európai Unió érdekeit. Tehát a média, a kiadói téma mindenképpen definiálandó. A kollégák emlékeznek a levére, amelyet elküldtünk a bizottságnak, az érintett biztosnak, és itt utaltunk a TTIP tárgyalásokra is, és a TTIP tárgyalásokban is szerepel a kulturális és audiovizuális szempont. Tehát a 32-esre utatnék, tehát itt mindenképpen meg kell őrizni a kulturális és nyelvi sokrétűséget. Szeretnék még néhány dolgot kiemelni, ahol itt az európai failed attempt Uh, for reciprocity initiative with Európai üzletcsomaggal kapcsolatban, és uh, természetesen viták vannak a közbeszerzés témájában is. Tudom, hogy itt további vitára van szükség. Én úgy gondolom, hogy uh, itt az európai üzleti csomagot nem kellene a tízába bevinni. Tehát nem, nem tudom, hogy most protekcionistának eh, minősülne ez, vagy nem. Itt, amivel egyetértek, az az, hogy óvatosnak kell lenni azokon a területeken, amelyek érzékenyek az Európai Uniónak, illetve bizonyos eh, tagállamok számára. És eh, az ambíciónak fel kell, fenn kell maradnia, és nagyon fontos az, hogy megtaláljuk a közös nevezőt. De mindenképpen el vagyok kötelezve amellett, hogy olyan állásfoglalás szülesen, amely elszánt, amely konzekvens, átlátszó és jó lehetőséget ad a polgároknak a tízával. Nagyon fontos az, hogy tényleg elérjünk valamit, ami a polgárok érdekeit szolgálja. És hogyha együttműködünk, akkor világos üzenetet kell küldenünk a PISA tekintetébe. Marejtje? Chairman, thanks colleagues. A lot has been said, so I'm going Köszönöm szépen, nagyon sok minden elhangzott már a kollégák részéről, rövid leszek. Nagyra értékelem az előadó munkáját, nagyon sok inputot begyűjtött, begyűjtött és kereste az együttműködést a teljes folyamat során pedig technikai témáról van szó, nem volt egyszerű, és nagyon konstruktívak voltak az árnyék előadói találkozók. Remélem, hogy erős üzenetet tudunk majd adni a tárgyalóknak. Itt nem egy végső ítéletről van szó, úgyhogy mindenkit szeretnék kérni arra, hogy keressünk stratégiaiabb, stratégiai szempontból jobb megfogalmazásokat, hogy ne egy ilyen karácsonyfa legyen, amiben mindenféle kívánságlistákat hozunk össze, és ez felvizezné az egész szöveget és az üzenetet. Pedig nagyon fontos, hogy erős üzenetünk legyen, erős jelzést adjunk, fontos, hogy jó eredménye záruljanak a tárgyalások. Sok minden forog kockán. A szolgáltatások a globális gazdaságban egyre fontosabbak. Az EU már most is nagyon nyitott pont ebben a fázisban. Úgy gondolom, hogy ez egy lehetőség a nagyobb nyitottság az Európai Unió számára. Semmi veszenivalónk nincs, nagyon sokat nyerhetünk, nagyon magasan képzett szolgáltatók vannak itt az Európai Unióban, építészek, technikai szakemberek. A standardok tekintetében meg kell erősíteni a globális szintű rendszert, és pontosítani kell, hogy hogy néznek ki ezek a szabályok. Általánosságban a piaci hozzáférés kulcsfontosságú. A lépések tekintetében, hogyha most van egy plurilaterális megállapodás, ez is egy fontos jelzés, hogy több országot szeretnénk ebbe bevenni, a BRICS-eket, Kínát, és a cél az, hogy multilaterális megállapodás szülessen a szolgáltatásokról. A digitális kereskedelem egyre fontosabb, és egyre több kérdés merül föl az erre vonatkozó szabályokra. Fontos része a digitális kereskedelem a üzenetünknek. A GATT frissítését is szeretnénk látni a titában. Biztosítani kell az információ szabad áramlását. Másrészt pedig természetesen a fogyasztóvédelmet és az egyéni jogokat tiszteletben kell tartani a frakciónk számára fontos, hogy ambiciózus legyen a megállapodás. Egyetemben az EU érdeke, hogy ambiciózus legyen a megállapodás, és értékeljük azt, hogy átláthatóságot biztosítanak hozzáférés minden európai parlamenti képviselő számára a teljes szöveghez. Frakciónk és én magam is úgy gondoljuk, hogy több információ megnyitása a közvélemény számára hozzájárulna ahhoz, hogy jobban alakuljon a vita, és lehetővé tenné számunkra, hogy egyeztessünk ezekkel az érdekelt felekkel, akiknek nagyon nagyok az elvárásai a megállapodás tekintetében. Köszönöm szépen, kedves kollégák! 11-kor Eszborn miniszter úr fog jönni, úgyhogy van még egy pici időnk. 11-ig be kéne zárnunk ezt a mostani vitát. Ha nem sikerül, akkor fel kell, hogy függesszük a vitát, és utána kell, hogy majd folytassuk aztán van miniszter úr látogatását követően. Köszönöm, elnök úr. A kollégám nem tudott eljönni, ezért az ő nevében szólalok föl. Ő a frakciónknak az árnyék előadója. Szeretnénk köszönetet mondani az erőfeszítésekért, a jelentéstervezet elkészítéséért. Szeretnénk azt biztosítani, hogy az új kereskedelmi és szolgáltatási megállapodás ne azt jelentse, hogy kiárusítjuk a közjavakat, akkor kellenek fontos szabályok is. Az átláthatóság kérdése nem megoldott. Mi több átláthatóságot kértünk. A tárgyalási dokumentumokhoz való hozzáférés nem elégséges. A civil társadalom, a szakszervezetek, egyéb nem kormányszervezetek előtt akadályok vannak. Több aggályos pontot látunk ebben a témában. Még mindig van egy teljes derogáció a teljes szerződés tekintetében. A kereskedelmi társaink számára, partnereink számára nagyon fontosak ezek a fejezetek. A fejezet kötelező kell, hogy legyen minden aláíró számára. Harmadsorban a standstill záradékok elutasítása, de a nemzeti érdekek figyelembevétele fontos. A közérdeket csak akkor tudjuk szolgálni, hogyha a standstill témát rendezzük a teljes megállapodás során. Mindenki beszél arról, hogy multilaterálisá válik ez a megállapodás. Akik a multilateralizmus előnyei beszélnek, mégse győznek meg mert a megfigyelő országok státuszát mindig elutasítják, bárki kéri ezt. Végül még egy fontos téma, a negatív listák használata nehezebbé teszik azt, hogy multilaterális elválhasson a megállapodás. Itt a munkahelyi sztenderek, a környezetvédelmi szabályok forognak kockán. A lista, hogyha pozitív a lista, ez az egyetlen lehetőség, ez az egyetlen megoldás, amit támogatni tudunk. Szkám. Köszönöm, szeretnék köszönetet mondani az előadónak, a többi árnyék előadónak is. Néhány témát szeretnék említeni. Az első, a multilaterálissal váló megállapodás fontos. Nekünk nagyon fontos, hogy a TISA multilaterális szinten működhessen. Ehhez tudnunk kell azt is, hogy néhány módosító indítvány már túllép ezen, és nem teszi nagyon valószínűvé, hogy tényleg multilaterálisá válhat a megállapodás, és ez számunkra aggályos. A multilaterális megállapodás az teljes tíza függelékekre is érvényes kell, hogy legyen. A pozitív list, a standstill klázolák számunkra fontosak. Konszisztensek kell, hogy legyünk a multilaterációs célral, ezért pozitív listát kell, hogy felállítsunk standstill záradék nélkül a nemzeti kezelés, és minden téma esetében ez fontos. Aztán közbeszerzés és az ehhez kapcsolódó függelék, már itt önmagában ez ellentmondásos a multilaterális célra, hiszen a GATT kizárja a WTO és plurilaterális megállapodás keretében működik, és tudjuk, hogy ez nagyon sok ország számára egy érzékeny kérdés, amelyek nem igazán támogatják a nyitást. Az egyetlen dolog, amit tehetünk, hogy legyen egy opt-in záradék, amely országokat ez érdekli, azok írják alá, többiek kimaradhatnak. A hazai szabályozás is fontos kérdés mi beillesztenénk itt egy záradékot, hogy jogilag biztonságos kell, hogy legyen ez, tehát ne csak szép megfogalmazást alkalmazunk, hanem ez legyen pontosítva. Továbbá azért, hogy konzisztensek legyünk még mindig a multilaterális témával, a hazai szabályozást a GATT 6 cikkére korlátozva el tudjuk fogadni. Ez azt jelenti, hogy nem lesz szükségképpen egy plusz szöveg. Adatvédelem az a jó irányba mozdul, az szerint, ahogy az előadó ezt támogatja. Támogatjuk az ideiglenes intézkedéseket, hiszen a jövőben lesz EU jogkeret az adatvédelemről. Mindenképpen ugye konzisztens kell, hogy legyen a tíz a többi részével, és ez fontos. Továbbá úgy gondoljuk, hogy a végső jelentésben, a LIBE jelentéssel, vagy LIBE véleménnyel is konzisztensek kell, hogy legyünk. Az utolsó kompromisszumos megállapodások tárgyalása után fogják ők a véleményüket elfogadni. Pénzügyi szolgáltatás számunkra ez egy elég érdekes kérdés. Mi úgy gondoljuk, hogy először meg kell néznünk, hogy a múltban a liberalizációnak milyen hatásai voltak, a válságnak milyen hatása volt, és nem szabad plusz piaci hozzáférési vállalást tennünk, illetve prudensen kell eljárni ezen szektor esetében. A fejlődő ország támogatása is fontos ebben a kérdésben. Közszolgáltatások egy másik fontos téma, nem megyek bele a részletekbe, az előadó tudja, hogy mi az elképzelésünk. A szocialista frakcióhoz hasonlók a kérésünk, plusz mi szeretnénk bent tartani a fejlődő országokat is. Köszönöm, Végén asszony. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Szeretnék én is köszönetet mondani Reding asszonynak azért a munkáért, amit velünk árnyék előadókkal együtt végez. Ahogy már elhangzott korábban is, elvileg mi eh, nem eh, vagyunk ellene a szolgáltatás kereskedelemnek, de fontos számunkra, hogy a visszaéléseket el lehessen kerülni. A TISA megállapodások eh, haladása, vagy tárgyalások haladása a polgárok számára és számunkra is aggályos. Ez egy megismételhetetlen lehetőség arra, hogy megnyugtassuk a polgárokat, és emlékeztessük a tárgyaló feleket is arra, hogy melyek azok a határban alak, amelyeken nem léphetünk túl. Mi képviselők nem elégedhetünk meg azzal, hogy keveset tudunk erről a megállapodásról, és egy titkos szobában Genfben történnek az egyeztetések. Szeretnék köszönetet mondani Reding asszonynak a közvetítésért. Az eredeti szövege szerintem sokkal jobb volt, mint ami most az üléseket, az egyeztetéseket követően, ahogy alakul ez a szöveg. Ez most egyáltalán nem tetszik már nekem a nagy frakciós kollégák a megállapodást szeretnének kötni egy általános szövegről, amely mindenki számára megfelel, de nem megy bele a részletekbe. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen általános szövegnél sokkal többet érdemelnek az állampolgárok, hiszen a privatizáció és a liberalizáció a részletekben fog eltölni a néhány fontos érzékeny kérdés, például pontos lista, pozitív szolgáltatási lista felállítása, a közszolgáltatások kivételezése, aztán a magántőkével végzett közszolgáltatások témája, illetve a hazai szabályozás témájában köszönhet a kollégáknak, hogy próbálnak kompromisszumot találni. Hogyha nincsenek pontos szabályok, amiket mi felállítunk, akkor ki fogja azokat meghatározni? Ugyanolyan szöveget akarunk, mint a t es szeretnénk megnyugtatni az állampolgárokat, vagy valóban szeretnénk hatni a tárgyalásokra. Szerintem ezt a lehetőséget nem kéne elfecsérelnünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák. Ez a jelentős, ez a jelentés ö, megérdemli a figyelmet, és azt látjuk, hogy ugyan ebben nagyon sok jó ö, sárga és piros vonal és jó elképzelés megfogalmazódik. Mit mondhatunk most erre? A ö, olaj ö, témában a TTIP tárgyalások kapcsán az a cikk, amelyet ö, itt látunk, azt gyakorlatilag az olaj lobby segítségével írták, és a harmadik országokról szólva pedig az Európai Uniónak azt kellene követelnie, hogy valamennyi európai polgár számára átlátható eljárásokban történjenek a tárgyalások. Ebben a pillanatban nem tudok mást mondani érdemben, de első közelítésben az látszik itt, hogy egy olyan megállapodás, amely globális szabályokat akar létrehozni, és oktrajálja magának azt a jogot, hogy jogszabályokat alkosson globális hatáskörrel, az veszélyes. A TISA rendelkezik egy olyan fejezettel, amely a belső szabályozásnak ad teret, de kérdés, hogy a TTIP kapcsán lesz-e megfelelő egyeztető fórum. Egy-egy percben adok most szót Murel úrnak, aztán Fjellner úrnak, parancsoljanak. Köszönöm, elnök úr. Tény, hogy az előadó és az árnyék előadók kiváló munkát végeztek, de azt valamennyien tudjuk, hogy a polgárok nagyon aggódnak, és ezt nem lehet egyszerű válaszokkal kommunikálni, tehát egyfajta pedagógiára van szükség. Jó, elhangzik, hogy átlátható, meg win-win megoldásokra törekszünk, de a polgárok ezzel együtt úgy érzik, hogy mindenképpen a fejük fölött zajlik a liberalizáció. És polgáraink jogosan teszik fel a kérdést, hogy mi az alapja ezeknek a tárgyalásoknak, mi a célja a szabályozásnak, tényleg a digitális technológia szabályozásával előnyök származnak-e számunkra, és érdemes-e globalizálni mindenféle szolgáltatást. Tehát ez egy, van egy parlamenti állásfoglalás, amit 2013-ban fogadtuk el, és a kulturális szolgáltatásokról egyszer már megnyilvánultunk, még a jobb oldal is megszavazta, és világosan kimondta ez a szöveg, hogy mondom, még a jobb oldal is, hogy megszavaztuk a demokratikus átláthatóságot ezen a területen, és a Jelenet kolléga, köszönöm szépen, rövid leszek. Mindkét előadónak és az árnyék előadóknak is köszönettel tartozom. Jó hangulatúak voltak a tárgyalások. Három apró megjegyzésem lenne, az első ezek közül a következő. Olyan szöveget szeretnénk, amely komoly ambíciókról tesz tanúságot. Ez az a terület, ahol az Európai Uniónak egyértelmű érdekei vannak, és ez nagyon fontos, hogy itt meghúzzuk a piros vonalat, mert a szolgáltatásokról szólva az Európai Unió talán globálisan a legmagasabb színvonalú szolgáltatásokat garantáló régió a világban, és ö, hol, ha nem itt ö, kellene megvédeni érdekeinket. Tehát ez nagyon fontos. A második megjegyzésem az, hogy az adatok szabad áramlása nagyon fontos téma a gyártó szervezetek számára ugyanakkor szigorúan tiltani kell a kikényszeríthető adatforgalmat. Az adat áramlás fontos, de ki kell egészíteni éppennyire fontos és szigorú korlátokkal. Tehát mind a kettő nagy baj lenne a teljesen szabad védelem nélküli adatáramlás, vagy a teljesen ö, megszigorított ö, adat ö, beragadás. Tehát a kettő között kell egyensúlyt találni, és nincs más út nagyon érzékeny terület, ez is egyetértek Emmával abban, hogy nagyon pontosan kell megfogalmaznunk, hogy mit akarunk. És a kulturális szolgáltatások megnevezés eleve nem jó fogalom, audiovizuális szolgáltatásokról kéne beszélni. A GATS megállapodásban vannak, lehetnek kivételek, például azt is lehetne kérni, hogy ezeket a szolgáltatásokat teljes körön kivegyük a tárgyalások alól, tehát akár még ezt is mondhatná az EU, küzdjünk ezekért a kivételekért, ne adjuk föl őket túl könnyen. Szia, kolléga, rövid leszek. A fejlesztési aspektusról többször volt szó, ezzel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy a bizottságunk majd véleményt alkot, nyilván meg kell felelni minden frakciónak, de végül is úgy tűnik, hogy megállapodtunk, és közösen mondjuk azt majd, hogy a TISA alapvetően fontos a szegénység felszámolása szempontjából a fejlődő országokban. Ezt minden frakció végül is elfogadta, talán ez fontos üzenet önök számára is az intában. Most akkor visszaadom a szót a Reding asszonynak. Köszönöm szépen talán kiderült itt a felszólalásokból is, hogy sok összetartó vélemény van, ugyanakkor van néhány problémás terület. Ezt mondtam én is az elején, és azon leszek, hogy ezeket a különbözőségeket elegyengessük. Holnap lesz a sárnyékelődókkal egy találkozó, és azon leszek, hogy ezeket a különböző nem túl sok, nem túl nagyszámú elképzelést közelítsem kellenek majd ehhez ötletek, de úgy érzem, hogy tudunk majd megfoghatót, képviselhetőt alkotni az INTA bizottsági decemberi szavazásig. Abban is biztos vagyok, hogy azok a konstruktív javaslatok, amelyeket a kilenc bizottság véleményként megfogalmaz a saját külön szempontjából, is beépíthetők lesznek és segítik majd a munkát. Szívesen figyelembe vesszük őket, ez a szándékunk. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Én is remélem akkor, hogy a parlament erőteljes állásfoglalást fog majd a téma kapcsán megfogalmazni. Köszönöm, ezzel akkor ezt a napirendi pontot lezárom, és rátérünk a 17-es napirendi pontra. Luxemburg külügyminiszterét, Assemble Asszabon urat köszöntöm körünkben, aki a luxemburgi elnökség nevében fog beszámolni nekünk. Tegnap a Nyugat-Balkán kapcsán nagyon jó megállapodás született, előremutató szöveg a következő időszak fellépései szempontjából. Ezzel együtt a tanácsi elnökséggel még ennek nincs vége, Jean, még a Nairobi konferencia eztán jön, kíváncsian várjuk, hogy ott mit lehet majd elérni, hogyan lehet a blokádot feltörni, és néhány jogalkotási javaslatot átvinni, főleg a kereskedelmi védelmi eszközök területén. Parancsolj, Jean, tiéd a szó. Köszönöm, Bernd. Nagy megbecsülés számomra, hogy megint eljöhettem ez a nagyon fontos szakbizottsághoz. Néhány percben szeretnék beszámolni a helyzetről, ha megengedik. Szeretném elemezni, hogy mi is a jelenlegi helyzet a nemzetközi kereskedelmi témákban. Júliusban voltam itt önök előtt, akkor úgy gondoltam, hogy az elnökségünk, ugye a Lisszaboni szerződés életbelépés követően az első elnökség volt számunkra, nagyon sok kihívás állt előttünk, kereskedelmi, politikai témában is, nagyon sok lényegi kérdés merült föl. Más politikai dossziékban is előttünk álltak fontos kihívások de természetesen a kereskedelmi politika az nem csak a befektetésre, az adózásra, vám kérdésekre korlátozhatik. Amikor itt voltam júliusban, akkor hoztam Tunézia példáját, hiszen koherens, befogadó kereskedelmi politikára volt ott lehetőség, és az új kommunikáció, Trade for All Responsible témát szeretek volna hangsúlyozni ebben a témában. Ezért nagyon örülök annak, hogy Tunéziával a tárgyalások a szabad kereskedelmi megállapodásról október 13-án elkezdődtek, és a következő tárgyalás is azonnal sor került. Európa támogatását kell biztosítani egy olyan ország számára, amely helyre kell, hogy állítsa a gazdaságát, és valós perspektívát kell kívánjunk a lakosság számára a folyamatosan vagy egymás követően ter, a bekövetkező terrortámadások esetén is Európa mindig biztosítania kell szomszédait arról, hogy mellettük állunk, hogy szolidaritásak vagyunk. A tanács is készen áll arra, hogy megkezdje a trilógust az Európai Parlamenttel önökkel együtt. Az olívaolaj témájában a kontingens kérdés nagyon fontos, és január 1-től a bizottság javaslata szerint életbe fog lépni ez a plusz megállapodás. Hogyha az elnökségünkről általánosan szeretnék képet adni az eredmények tekintetében, akkor úgy gondolom azt mondhatom, hogy jók az eredmények. Vannak olyan kérdések, ahol erőfeszítéseink ellenére nem tudtuk elérni a kitűzött célokat. Tudjuk, hogy az érdekelt felek milyen elvárásokkal állnak előttünk a tárgyalások átláthatósága tekintetében. Az elnökség folyamatos párbeszédet folytat az Európai Parlamenttel, és a civil társadalommal is egyeztetünk. Az elnökség képviselői az összes mint a szakbizottsági ülésen jelen voltak. Meghallgatták az európai parlamenti képviselőket, a csoportokat, a civil társadalmakkal, nem kormányszervezetekkel és a gazdasági szereplők szervezeteivel is mindig egyeztetünk. Próbáltuk a koherenciát biztosítani a nemzeti, európai, multilaterális, ágazati szakpolitikákat, mezőgazdasági, kereskedelmi, környezetvédelmi, stb. Elnök úr, a munkát az elmúlt öt évben ezt szerint próbáltuk vezetni. Nem kell, hogy visszatérjek az új közleményre, a bizottság kereskedelmi közleményére, amit október 14-én adtunk ki, hiszen itt ezt már megvitatták, Máström biztos asszonya ezt a témát, mi pedig a tanácsal egyeztetünk. Múlt pénteken a külkereskedelmi tanácsülésem megszületett a megállapodás a tárgyalások folytatásáról, Szeretnék viszont beszélni egy olyan témáról, ami tudom, hogy önök számára nagyon fontos, a tanácsi mandátumok kérdése. Én személy szerint támogatom az átláthatóságot, és számomra is fontos, hogy a tárgyalási anyagokhoz hozzáférést kapjon mindenki egy informatikai rendszer a jövőben, hát remélem, hogy ez így lesz, lehetővé teszi majd az elektronikus információcserét a tanács és a parlament között. Remélem, hogy ez meg fogja oldani a jelenlegi nehézségeket a két intézmény között. Ezzel kapcsolatban most azt mondhatom, hogy az a döntés, hogy a mandátum közé lesz téve, ez a, ezt a döntést esetről esetre fogjuk meghozni az intézményközi megállapodás ebben a témában ezt tartalmazza. Itt, mint gyakran más esetekben is, a tanácsnál egyhangú döntésre van szükség. Fontos, hogy a tárgyalási anyagokat folyamatosan a pluriteles megállapodás kérdéseiben, környezetvédelmi kérdések szempontjából is meg tudják kapni, hogy hozzáférésük legyen. A VTO témával kapcsolatban, ugye Nairobi-ban december 15-18-áig lesz a következő kör. A legutolsó találkozón 15 miniszter volt jelen, tehát 15 olyan személy, aki döntést hozhatott. Az Európai Unió három pillérre foglalkozott, különösen fejlesztés, verseny és átláthatóság. Nairobiban meg kell határozni a Nairobit követő prioritásokat. A Nairobi csomag a Dohai program tartalmaz a fejlesztés tekintetében, és az eredményeket e tekintetben ígéretesnek nevezhetjük. A kérdés még a fejlődés, a fejlesztés különös hangsúlyt helyezünk a kevésbé fejlett országokra. Az Európai Unió vállalása a legszegényebb országok tekintetében nem fog változni, és a WTO-nak nagyon fontos a szerepe ebben a témában. Ígéretesek az előlépések a négy baliféle kérdés közül kettőben, a szolgáltatások és a származási szabályok tekintetében, viszont a piaci hozzáférés, ellentmondásosabb kérdés. Az Európai Unió rugalmas ebben a témában. A különleges elbánás szabályait kívánjuk alkalmazni. A verseny és export kérdése a mezőgazdasági szektorban a cél az, hogy megerősített szabályok érvényesüljenek az összes exporttámogatás esetében mezőgazdasági témában, tehát exporttámogatás, exportfinanszírozás, hitelformák, biztosítási garancia, a nemzetközi élelmezési támogatás. Az Európai Unió számára nagyon fontos, hogy az eredmények tartalmazzák az export verseny négy elemét, az Európai Unió közös javaslatot nyújtott be Brazíliával, Argentinával, Új-Zélanddal, Paraguayjal, Uruguayjal, Peruval. 2015. november 16-án javítani lehet az átláthatóságot, az antidömping támogatás elleni, halászati támogatási, regionális megállapodás, nemzeti megállapodások és a szolgáltatási megállapodások szabályai tekintetében. A VTO főigazgatóság Roberto Acevedo jelen volt november 3-án az egyeztetésen, amikor miniszteri nyilatkozatot állítottunk össze a Genfi folyamat, a Genfi tárgyalás előkészítéseként. Az utolsó percig még függében volt ez a lehetőség. Az Európai Unió mindent megtesz azért, hogy a VTO megerősödve zárja le ezt a miniszteri ülést becsületes, őszinte tárgyalást kell folytatni a multilaterális kérdésben. Meg kell tartani azt, hogy a fejlődés kell, hogy a középpontban legyen. Megerősíthetem, miután megvizsgáltam múlt csütörtöki állásfoglalásokat, hogy ugyanazokat a célokat szolgáljuk mi is ebben a témában. Találkoztam a WTO főigazgatójával Isztambulban, Törökországban, a G20-ak október 5-i miniszteri ülésén, és átadtam neki más Cecilia jelenlétében is az üzenetünket, hogy támogatni kívánjuk ezt az egyeztetést. Fontos siker a DDA tárgyalások kérdése, és szeretnék köszönetet mondani a szakbizottságuknak és az Európai Parlamentnek is, hogy nagyon gyorsan elfogadták a megállapodást. A tanács részéről az elmúlt hónapokban a munka a PMA szolgáltatásokat támogató szabályokról szólt, hiszen ezeknek az országoknak rendkívüli igényeik vannak. Az Európai Unió számára a derogáció kérdése fontos. Februárban kezdtük a tárgyalást, június végén hozta meg a végső szövegét, a végső dokumentumát az Európai Bizottság. A Nairobi miniszteri ülésen hivatalosan is a kereskedelem szolgáltatások témájában át fogjuk adni a kevésbé fejlett országok esetében az Európai Unió javaslatát szolgáltatás kereskedelem témában. Nairobi tekintetében azt is várjuk, hogy politikai szinten a több éves megállapodást meg tudjuk kötni a környezetvédelmi termékekről, környezetbarát termékekről. Ez ugye kereskedelmi politikát környezetpolitikát, innovációt, ipari kérdéseket is érint. Ezért nagyon fontos a klímatárgyalások kontextusában is a COP21 párizsi tárgyalások, illetve a Nairobi tárgyalások tekintetében is. A megállapodás az összes WTO tag számára nyitott lesz nagyon ambiciózusak a céljaink gazdasági, környezeti, ipari területen, és egyébként pedig szimbolikus ez a megállapodás előnyös Európa számára és partnerei számára. A többi plurilaterális tárgyalás tekintetében szeretném kiemelni, hogy lezártuk a tárgyalásokat az informatikai technológiáról. Nairobi-ban reméljük, hogy le tudjuk zárni a tarifális kérdéseket is. A TISA megállapodásra kapcsolatos tárgyalások, ugye épp erről beszéltek önök is, a luxemburgi elnökség a nyomonkövetés biztosította, a tanácsa szemben is. A gazdasági növekedés, a munkahelyteremtés ösztönzése fontos a nem diszkriminatív szabályok tekintetében. A fő célja megállapodás tekintetében az elnökségnek még mindig az, hogy megtartsuk a jogalkotási, kormányzási jogokat. Ezért a közszolgáltatásokat ki kell venni a tárgyalások hatájából, ezt a véleményünket fenntartjuk. A tanács konstruktívan állt hozzá a tárgyalásokhoz, és az Európai Bizottsággal, az Európai Parlamenttel folyamatosan egyeztetett. Az új szabályok a szolgáltatás kereskedelemre vonatkozóan tiszteletben kell, hogy tartsák a közösségi akit, ugyanakkor új kereskedelmi lehetőséget kell, hogy biztosítson szolgáltatóink számára. A célja, célja az, hogy minél több ország részt vegyen ebben a megállapodásban, és hogy évek során aztán multilaterális -e válhasson ez a megállapodás. Szeretnénk mi is köszönetet mondani a kiváló jelentésért, a folyamatos erőfeszítéseikért, illetve Vivian Reding honfitársamnak is. A Luxemburgi Bizottság a tanácsra folyamatosan egyeztet. Az Európai Unió számára fontos a csatlakozás az ENSZ áthatatossági egyezményéhez való csatlakozás a befektetési témákban az híres uncitrál témáról van szó. Úgy gondoljuk, hogy az Európai Unió számára nagyon fontos, hogy bizonyítsuk, hogy mennyire fontos gyakorlati szempontból az átláthatóság, hogy megfelelő eszközökkel rendelkezzünk ebben a témában, vagyis a bírósági vitarendezési kérdések szempontjából ezt fontosnak tartjuk. Az Európai Unió a tárgyalások során az egyik legfontosabb szereplő volt az UNICITRÁL tárgyalások során, és ez fontos az Európai Unió hitelessége szempontjából is, hiszen multilaterális megközelítést támogattunk, és így tudtunk tárgyaló asztalhoz ülni. Az utóbbi hónapokban konstruktívan, pragmatikusan haladt a munka, Gyakorlati megoldásokat kerestünk azért, hogy a jelenlegi blokkot állapotból ki tudjunk lépni. Történtek előrelépések egy sor témában, de az összes tagállam még nem adta beleegyezését, úgyhogy a tanácsi blokkolás miatt még mindig nem tudunk csatlakozni ehhez az egyezményhez. Ez nagyon sajnálatos a mi szempontunkból, ráadásul negatív fényt vet az Európai Unióra teljes egészében is megoldást kell találni, azért, hogy minden érdekelt fél részt vehessen ebben az egyezményben. Ehhez minden tagállam pozitív szándékára szükség van a tárgyalások során. Elnök úr, a bilaterális kereskedelmi tárgyalásokkal folytatnám a beszámolómat, harmadik országokkal történő bilaterális tárgyalásokról van szó. Mindent megtettünk azért, hogy a transatlanti kereskedelmi partnerség tekintetében a TTIP új minőséget kaphasson. A párbeszéd és az átláthatóság volt fontos számunkra. Az utóbbi hónapok fontosak voltak azért, hogy meghatározzuk, hogy milyen utat folytassunk a leginkább politizált témákban. Szabályozási kérdések, szolgáltatások, fenntartható fejlődés, befektetésvédelmi rendszerek modernizálása és közbeszerzés az amerikai partnerek részéről is fontosak ezek a témák. Az elmúlt hónapokban a befektetők és az államok közötti vitarendezési kérdés különlegesen fontos témává vált. Elnök úr, néhány kereskedelmi miniszterrel Németországról van szó, Franciaországról, Svédországról, Hollandiáról és Luxemburgról egy javaslatot állítottunk össze a témában. A tanács is nagy érdeklődéssel vizsgálja a TTIP elfogadott ttip kapcsolatos júniusi európai parlamenti állásfoglalást. Ajánlások szerepelnek abban. Szeptemberben a bizottság egy ajánlást tett közzé újfajta beruházó befektetők és államok közötti vitarendelési kérdéssel kapcsolatban. Az új javaslatnak a célja, amit nagyon átlátható keretek között tárgyaltunk, a célja az államok szempontjából az, hogy védjük az állami érdekeket, de ugyanakkor a KKV-k érdekei is sérüljenek, diszkriminációmentes legyen ez a vitarendezési kérdés. Az új rendszerben átlátható megfelelő, korrekt eljárás kívánunk biztosítani minden érdekelt fél számára. A cél az, hogy az jelenlegi ISDS rendszert számoljuk föl teljes mértékben. Az európai befektetők számára kiegyensúlyozott modellt kell biztosítani, a luxemburgi elnökség támogatta a, folyamatosan a bizottságot a munka során, és határidőre le is zártuk ezeket a tárgyalásokat, és lezártuk így az egyeztetést az Egyesült Államokkal. A dokumentumot, ahogy tudják, az Egyesült Államok veli partner november végén kap, kapja meg, vagy kapta meg. Itt világszinten referenciát szeretnénk felállítani a befektetők tekintetében. A tanács is pozitívan értékelte a bizottság megközelítését. A munka célja az, hogy megkönnyítsük a ttip kapcsolatos néhány bizalmas dokumentumhoz való hozzáférést. Mike Froman elvileg beleegyezett abba, hogy egy ilyen olvasószobát felállítsunk. Most már nem ellenzi azt, hogy a nemzeti képviselők hozzáférés kapjanak ehhez ezekhez a dokumentumokhoz. Az átláthatóság tekintetében nagyon fontos lépésről van szó, és itt egy tényleges gyakorlati eredményről van szó, önök számára és a mi számunkra is. Ezért szeretném megragadni az alkalmat, hogy elmondjam, hogy Vászön biztos asszony kiváló munkát végzett, és mindig konstruktívan állt hozzá az egyeztetésekhez, és a célja az volt a tárgyalások során, hogy megerősítse az átláthatóságot. És pontosan ebben a, a nyitott és a párbeszédre irányuló konstruktív hozzáállás keretei között folyt a TTIP-es brüsszeli egyeztetés első alkalommal, a szociális partnerekkel is egyeztettünk, 21 tagállam részéről, úgyhogy nagy örömömre szolgál, hogy meg tudtuk tárgyalni ennek a témának a kérdését teljesen komoly körülmények között. Az amerikai részről a fejle, fejlemények tekintetében november 5-én adták ki a majdnem végleges megállapodás szöveget. Ugyanazon a napon Obama elnök úr hivatalosan tájékoztatta a kongresszust a TTIP megállapodás aláírásáról itt 80, illetve 90 nap áll rendelkezésére a mm, kongresszusnak, hogy ratifikálja a szöveget. Ez a fast track jogalkotási módszer. Jelenleg még nehéz pontosan tudni, hogy mikor fogja a kongresszus vizsgálni a megállapodást minden esetre, hogy az elég valószínű, hogy 2016 április vagy május előtt nem fognak szavazni. A választási folyamatokat is figyelembe kell venni. Minden esetre a cél ambiciózus minőségi megállapodás megkötése a jövő év vége előtt. Ahogy egyébként a prezentációm elején mondtam, meg vagyok győződve arról, hogy szoros kapcsolataink az Egyesült Államokkal, egy ilyen átfogó és minőségi megállapodás mindenképpen fontos lesz az Atlanti-óceán mindkét oldala számára. Itt a globalizációs tek, folyamatok tekintetében ugye nem szabad, hogy kicsusszanak a kezünkből ezek a dolgok. A bizottság tekintetében elmondhatom, hogy, és egyébként, ha jól tudom, már el is indult ez az egyeztetés. Cecilia már felvette a kapcsolatot az új kanadai miniszterrel, illetve a különféle befektetőkkel is, akik érdekeltek ebben a témában. Egy következő prioritás a luxemburgi elnökség számára a bilaterális megállapodások tekintetében, hogy megerősítettük az egyeztetéseket a az ambiciózus szabadkereskedelmi megállapodási tárgyalások témájában Japánnal nem tárultak le a tárgyalások, annak ellenére, hogy Juncker elnök úr rendszeresen felszólította a partnert a tárgyalások folytatására. Ezzel párhuzamosan ugye a TTIP tárgyalások is folytak, ennek természetesen hatása van a bilaterális egyeztetésekre. És így 2016-ban fogjuk ezt a megállapodást megkötni. Ugyanebben a régióban beszámoltok arról, hogy lezártuk a szabadkereskedelmi megállapodás ratifikációs folyamatát az Európai Unió és Korea között 5 év elteltével. A tárgyalások az Egyesült Államokkal és Ázsia, Egyesült Államok és Ázsia között több mint 5 évig folytak véglegesen december közepén lép majd hatályba ez a megállapodás. Bizonyára tudják, hogy ezt, ennek a megállapodásnak a modernizációjáról most folyik a tárgyalás a tanácsban a korai partner tekintetében. És így az Európai Unió és Vietnám közti szabadkereskedelmi megállapodásról is lezártuk a tárgyalásokat. Ez kiváló példa lesz majd a régió más feltörekvő országai számára is, hiszen itt liberalizációról, piacnyitásról van szó, szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos szabályok tiszteletben tartásáról. Vietnám éveken keresztül egyik cél országa volt a fejlesztési támogatásoknak, és ezért nagyon pozitív az, hogy ilyen ambiciózus bilaterális megállapodást tudott kötni az Európai Unióval. Most folyik a szöveg véglegesítése. Juncker elnök úr és a vietnami miniszterelnök ezen a héten lezárják a tárgyalást a legmagasabb szinten. De manière générale. Et quand... Általánosságban ahogy egyébként múlt pénteken is láthattuk, gazdasági kapcsolataink elmélyítése az ázsian országokkal regionális célon, illetve adhok alapon is már mutatja a gyümölcseit. A Fülöp-szigetekkel is folyik a tárgyalás, Indonéziával jövőre kezdjük meg a tárgyalásokat. Az Európai Unió továbbra is nyitott, hogy Malajziával megnyissuk a tárgyalásokat, illetve Tájfölddel. A malajziai helyzet nehéz, és uh, a Tajlandal meg lehetetlen most a tárgyalást megkezdeni. Befektetési megállapodások, Európai Unió kínai megállapodás. 2015 második felében folyamatosan folyt az egyeztetés. Az Európai Unió számára ez prioritást érve, élvez hiszen fontos, hogy kölcsönösen előnyös legyen a kapcsolatunk Kínával. A tanács nyomon követi a bizottsági erőfeszítéseket, és hangsúlyozta, hogy a tárgyaló feleknek intenzifikálniuk kell a munkájukat azért, hogy a kínai partnerrel véglegesíteni lehessen közösen a megállapodás szövegét. Ez lesz majd az alapja a tárgyalások folytatásának tárgyaltunk Myanmari befektetői megállapodásról is. Gazdasági vállalkozáink számára biztosítani szeretnénk a befektetői lehetőségeket, jogbiztonságot kívánunk biztosítani, és csökkenteni kívánjuk a befektetés előtt álló akadályokat ilyen átmeneti helyzetben lévő ország esetében. Az Európai Unió minden rendelkezésére álló eszközet támogatja az országot. A befektetési megállapodás szempontjából nagyon fontos, hogy az Európai Unió ambiciózus megközelítést alkalmaz a fenntartható fejlődés és a környezetvédelme érdekében. Új-Zéland és Ausztrália két következő ország, a kereskedelmi tárgyalásokat folytatjuk. A tanács megadta beleegyezését, hogy megkezdjük ezt a folyamatot. A bizottság a jövő év végéig kell, hogy eldöntse, hogy milyen paraméterek alapján tárgyaljunk kereskedelmi témákról ezekkel az országokkal. A mercosur kell, hogy még említsem. Erőfeszítéseink ellenére a tárgyalások nem folynak megfelelő mederben. Pénteken volt egyeztetésünk, őszinte közvetlen egyeztetést folytatunk, és a diplomáciai világot ismerve tudják, hogy ez a két melléknév mit jelent. Az Európai Unió készen áll továbbra is, hogy komoly vállalásokat tegyen a tárgyalások tekintetében, figyelembe véve offenzív és defenzív érdekeket viszont nem lehet rabuszos indítást elvárni, hiszen ha a nyitás csökkenti a tarifákat, a delegáció pozíciója osztott, megosztott marad. A menekült válság is bebizonyította, hogy milyen fontosak a politikai intéz, intézkedések és a politikai kezdeményezések a szomszédos országaink részéről. Ezért szeretném üdvözölni azt a megállapodást, a tegnapi trilóguson kötött megállapodást a Nyugat-Balkánnal sikerült pragmatikus megoldást találnunk, ami hozzá tud járulni a világ, illetve Európa ezen részén a gazdasági fejlődés biztosítani tudja. A Ukrajnával szabadkereskedelmi tárgyalások folynak, illetve ez már 2016. január 1-ével életbe is lép. Az európai, ukrán és orosz szakértők három oldalú egyeztetésüket pont ma folytatják le. Nagyon nagy elvárásaink nem lehetnek, mert fontos, hogy a megállapodás ne rontsa a területen a politikai és a gazdasági helyzetet. A párbeszédet folytatni kell az egyes partnerek érdekeinek tiszteletben tartásával, és Cecilia Malmström már el is mondta, hogy bár január 1-ével nem fognak megoldódni a problémák, a párbeszédre vonatkozó vállalásunk Oroszországgal szemben továbbra is élni fog privilegizált kereskedelmi megállapodásunkat az afrikai partnereinkkel is tovább folytatjuk. Számunkra fontos gazdasági partnerek, és fontos, hogy ebben a régióban is új alapokra helyezzük a kapcsolatainkat, egyenjogúsági alapra kell, hogy helyezzük ezeket a kereskedelmi kapcsolatokat. Sok kihívás áll előttünk, de sok lehetőséget is látunk ezekben az országokban. A kereskedelem nem csak a gazdasági fejlődés kell, hogy szolgálja a partnereink esetében, hanem azt is, hogy kölcsönösen jobban megértsük egymást, és támogassuk a szociális környezeti fejlődést is Fontos, hogy a két kontinens között szorosak maradjanak a kapcsolatok. Fontos a politikai koherencia a dél-afrikai közösséggel és a kelet-afrikai közösséggel való megállapodást 2016 elején fogjuk aláírni. Ha hatályba érnek ezek a megállapodások, akkor a bilaterális kapcsolataink az összes partnerország érdekét fogják szolgálni az afrikai kontinensen. Mielőtt átérnék egy másik témára, a kereskedelem politikára, az acélválság témára. Egyértelmű, hogy konjunkturális és strukturális gondok vannak. A kereslet jelentősen csökkent, a kereskedelmi gyakorlatok pedig egyes harmadik országokkal gyakorlatilag a dömping kategóriáját is kimerítik. A nemzeti politikák az energiárakat továbbra is inkább a növekedés irányába tolják, és 300 ezer munkahelyet veszélyeztetnek ezek a trendek. Nagyon nem mindegy, hogy milyen intézkedésekkel próbáljuk a helyzetet kezelni javítani. Emlékeztetnék arra, hogy az acél hazám számára kiemelkedő jelentőségű stratégiai téma. Ugye az Európai Unió alapja volt az Európai Szén és Acél közösség, és az utóbbi évtizedekben megváltozott valamelyest. A Luxemburg elnökség egyik prioritása az volt, és most is az, hogy növeljük a biztonságot és az átláthatóságot ezen stratégiai ásványi anyagok megfigyelésével, kereskedelmi láncok és a piacosításuk vonatkozásában. A parlament érdekes módosítókat fogalmazott meg, a tanácsban is hasznos egyeztetések folytak, úgyhogy most ott tartunk, hogy ezt a javaslatot 28-án véglegesítjük és a parlament elé terjesztjük. Remélem, hogy támogatni fogják. Amikor átadjuk a stafétát, úgy érzem, hogy jó kompromisszum előkészítéséért dicsérhetjük meg magunkat. Holnap a Koreperben lesz a döntés, és az első háromoldalú egyeztetés pedig december 10-én várható. A, az elnökség úgy érzem ezen a területen teljesítette, amit elvártak tőle, megvan a tárgyalási mandátum a háromoldalú egyeztetéshez. Hogy mindez nem még korábban történt, a sajnálatos, de a pragmatikus egyeztetések szükség volt, enélkül ezt nem lehetett elvégezni. Nemzetközi eszközök a nyilvános piacokra a következő témám. 2015-ben a tanács új, a bizottság új javaslatot dolgozott ki. Ezt már majd a következő elnökség fogja önökkel megtárgyalni. A tanács azonban mégiscsak előrelépett a témában, a kereskedelmi területen, ugyanis Kína megkapta a piac, illetve hát a piacgazdaság státuszról szól a vita, és e, tudtuk is, hogy ez egy nagyon vitatott téma lesz, hát valóban az. Kína nyilván nem kaphatja meg automatikusan ezt a státuszt. De ha nem fogadjuk el, akkor 2016-ban Kína megtámadhat minket a WTO-ban. Japán és USA rugalmasabbak nálunk, náluk sikerült a relativizációs politika, velünk szemben Kína ezt nem tudta érvényesíteni parlament normális jogalkotási eljárásban, vagyis együttdöntésben fejezi ki a véleményét. Ugye itt a dömping ellenes intézkedések sikeréről vagy sikertelenségéről van szó. Általában 8-12 hónapos egy ilyen eljárás, most kezdődik a reflexió erről. Reméljük, hogy önökkel közösen mégis valamilyen elfogadható megoldást találunk ebben a kényes kérdésben. 2016-ban valamit mondanunk kell. A tagállamok a kereskedelmi védelmi eszközök tekintetében megosztottak. Luxemburg továbbra is azonban a konszenzusos arany középutas megoldást szeretné, proponálni. Az utóbbi öt hónap során is keményen dolgoztunk ezen. Sok komoly dossziéban, amelyek prioritásainkhoz tartoztak, eredmények születtek. Most már önökön múlik, illetve a következő elnökségen, hogy ezek a kihívások, témák hogy mennek majd a jövőben tovább. Egy kicsit ö, hasonlítok most Fidel castro aki három-négy órán keresztül is tudott beszélni elnézést. Köszönöm szépen, Zsa. Valóban átfogó képet nyújtottál az Európai Unió kereskedelem politikájáról egyetlen beszédben. Ezt majd ki is osztjuk a képviselőtársainak a beszéded ö, írásos változatát, hogy legyen referenciájuk. Most elég kevés időnk maradt már, Úgyhogy azt javaslom, hogy a következőkben mindenki egy percre próbálja korlátozni magát, ha még választ vár a kérdésére. Daniel parancsolja elsőként. Köszönöm szépen, miniszter úr. Én a legnagyobb frakció nevében, ha megengedik, én mégis csak egy percnél többen szeretnék beszélni, úgy érzem a frakciónk ezt megérdemli nagy érdekünk fűződik ahhoz, hogy Ukrajnával a megállapodás megszülessen, és ezen dolgozzanak. Jó lenne továbbá, hogyha Tunéziával kezdenénk az afrikai országok sorát, de nem csak kezdenénk, hanem le is fejeznénk azt, amit akartunk. Az Európai Parlament ugyanis azt akarta, hogy vele is Kínával és Tájvánnal is beruházás védelemről is tárgyaljunk, ennek jelét sem látjuk eddig. Nem tudom, hogy a bizottság és a tanács ebben mit tett eddig. Ne várjuk meg Tájvannal a tárgyalásokat, még a kínai befejeződik. Kolumbia és Peru kapcsán, ha jól tudom, 15 ha jól tudom, 50 parlament már ratifikálta a megalapodást, másik 50 még nem. Ebben az ügyben mit tehetne a tanács? Ami a CETA megállapodást illeti, Egyes országok mást akarnak, a mi frakciónk jelenlegi formájában támogatná a CETA-t. Nyilván a tagállamokat semmire nem lehet rá kényszeríteni, de azért abban az ügyben tenni kéne valamit, hogy ha már igen mondtak, akkor a ratifikáció ne szúzódjon el olyan sokáig. Egyetlen olyan jogalkotás választási folyamat sem volt az elnökség alatt, amely le is zárult volna. Nem önöket akarom ezzel vádolni, itt nem az elnökség bűne, bár több minden megígértek, amit aztán nem sikerült teljesíteni, sőt egyes jogalkotási javaslatok egyáltalán nem kerültek a tanács napirendjére és tárgyalóasztalára. Jó lenne, hogyha a tanács magának is néhány szabályt azért előírna, hogy ha ígér valamit, akkor első olvasatban tényleg kezelni a dolgokat, ahogy ezt ígérte. Röviden, Ukrajnával kapcsolatban teljesen egyetértek önnel. Kína Tajván ügyében nem vagyok igazán szakértő, de állítólag a szakértők többség azt mondja, hogy először Kínával kell tárgyalni, és aztán Tajvannal. Ez egy tanácsi iránymutatás, vélemény, amit hát meg kell, hogy értsek, még ha nem is értek vele feltétlenül egyet. Igaza van, az elnökségnek Kolumbia és Peru ügyében el kéne érnie, vagy azon kéne lennie, hogy még több ország ratifikálja a szöveget, de hát nemzeti kormányokra, a tanácsoknak még a saját nemzeti kormányára is nagyon korlátozott nyomásgyakorlási lehetősége van. Ami a szetenet illeti, nem hinném, hogy téves lenne az az eljárás, hogy az európai parlamenti eljárással összhangban, szavazással összhangban eldöntjük, hogy mi a globális séma, és akkor ehhez tartjuk magunkat. Ugye a kanadai kormányjal lehet beszélni. Nem hiszem, hogy a tanácsban lenne olyan ország, amely az új ESDS-t szeretné használni a SETA aláásására, de éppen ezért ezzel a lehetőséggel élni kell. Ez a tanács többségi véleménye. Azt mondja, hogy nem, minden, nem sikerült jogalkotásokat befejezni, Jó lenne, hogyha mind a 21 tagállamot sikerülne leültetni az asztalhoz. Van egy ország, amely egy éve már blokkolja a folyamatokat. Talán most adódik egy eh, kis lehetőség a blokkád feloldására. Elnökségként mi mindent megtettünk a dolog ösztönzésére, sőt, még folytatjuk is ezt karácsonyig, hát ha sikerül valamit mégis elérni. Thanks very much. Um... Köszönöm szépen. Két gyors kérdésem van. Az első az acél. Az acélipar nagyon lényeges, hiszen ez egy alapipar, és a gyártóipar alapja. Szeretnék rákérdezni, a brit kormány blokkoló kisebbségét sikerült-e megszüntetni ebben a tekintetben, és hogy a tanácsban látható-e valamilyen változás. Tehát, hogy blokkolják itt a modernizációt. Erről mit szól? Ezen kívül a tanács szeretne az acélipari válsággal is foglalkozni. Milyen intézkedéseket terveznek? Egy rövid kérdésem van még az afrikai kapcsolatainkhoz, és van egy gazdasági partnerségi megállapodás. Tehát igazából itt ebben találjuk a lehető legszegényesebb fejlesztési célokat. Rákérdeznék, hogy ha a kereskedelmi megállapodásokban nem képviseljük teljes mértékben a fenntartató fejlődést, akkor mit szándékozik tenni a tanács? Köszönöm. Sur uh, Először is az acéllal kapcsolatban nagy-Británia nem változtatta meg a pozícióját. Amiről vitaszkoztunk, az az, hogy megnéztük azt, hogy le lehet-e választani az acél problémát a Kína market economy status tehát piacgazdasági státuszától, mert ugye eddig e- ezt a két témát együtt kezeltük. A piacgazdasági státusszal kapcsolatban három opció van. Semmit nem csinálunk, mindent megváltoztatunk, vagy tárgyalunk. Azért, hogy Kínával megállapodással jussunk bizonyos szektorok tekintetében, például az acélra vonatkozóan, vagy a panera. A tagállamok nagy többsége végig gondolta ezt, a helyzetet, és az acél ugye közvetlenül 350 ezer munkahely függ az acéltól, de valószínűleg ennek a duplája közvetett módon az acéltól függ. Ezért nagyon oda kell figyelnünk, és Nagy-Británia esetében már, már most fölmerültek a komoly problémák. Ezért Európa továbbra is nyitott kell, hogy legyen kereskedelm szempontjából, de arra is szükség van, hogy a holland elnökség során, és sőt, még lehet, hogy a következő a szlovák elnökség alatt is a biztos teljesen tudatában van annak, hogy ez egy nagyon érzékeny kérdés. A bizottság még nem hozott döntést. A bizottságon belül is folyik a vita, hasonló módon, ahogy a tanácson belül is folyik a vita. Úgyhogy a kínai kérdés és az acél téma közti kapcsolat teljesen egyértelmű. Afrika. Mindent megteszünk azért, főleg a csúcsot követően, ugye Máltán ott voltam, a bevándorlási témával foglalkoztunk, és az Európai Uniónak az volt a szándéka, hogy ne csak intenzifikáljuk a kapcsolat az Európai Unió és Afrika között a bevándorlás témájában, hanem hogy adjunk is valamit. És ebben a szellemben mondom azt, hogy önök a szakbizottsága a kereskedelmi témájában fontos lépéseket tehet az Európai Unió és Afrika közti kapcsolatok érdekében. Thanks. Um, Köszönöm. Tehát mindenre rákérdeznék, de mindenek előtt arra, hogy azt mondja, hogy közel állnak a megállapodáshoz, de el tudná mondani, hogy mikor várható egy megalapodás, és mikor lesz az utolsó tárgyalási kör, és milyen országokkal? Köszönöm. Also ich kann ja Deutsch mit Ihnen reden. Beszéletek németül is önnel. Da, äh, zitieren soll hier. Hát nem tudom, hogy most itt soroljak fel országokat? Tehát van itt egy különbség. A tanács és a bizottság között. Abban a tekintetben, hogy melyik a kompetens hatóság. Az illetékes. És itt a egyéb termékek tekintetében, a feldolgozott termékek, de itt a nagy régiókról van szó. Ez az Európai Unióban pedig eh, a trilógusban pedig mindenképpen eh, konszenzusra kell jutnunk, hogy tudjuk, hogy a beszállítók mit szállítanak, és nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy a beszállítók szállításait nem használják fel nem békés célokra. Tehát a tanácstól kezdődhet a trilógus, a tanács részéről semmilyen probléma nincs. És amennyire informálva vagyok, még az elnökségünk alatt elkezdődik a trilógus, de nehéz lesz. De ez volt a célunk. de hát kis országot képvisel, nem? Mrs. Fidesz. Fidesz asszony. Muchas gracias. Muchas gracias, señor eh, ministro, por su... Köszönöm szépen, eh, miniszter úr, ezért az átfogó beszámolóért. Beszélt a Tunéziához fűződő kapcsolatokról is és nagyon jó, hogy kapcsolatokat építünk ki ez az országhoz, de konkrétan támogatnunk is kell Tunéziát, hiszen ez az ország megérdemli a támogatásunkat. Azonban felmerül a kérdés, hogy az oliva olaj kvótájának a megemelése hogy hat ki majd az európai olívaolaj termelőkre, és Európában Spanyolországban, Olaszországban, Görögországban, Portugáliában is fontos az olívaolaj termelés, és nem tudom, hogy, hogy mit terveznek. A jelen megállapodás egy éves időtartamú, és meghosszabbítva még egy évvel. Nem tudom, hogy ezt a pontot is figyelembe vették-e. Ez az utolsó válasz. A tunézi miniszterelnök ott volt a tanácson. Uh, there is a... Ügyrendi kérdés. Az acél miatt nagyon aggódunk. A folyamat már nagyon régóta megvan. Volt egy kérdésem, szerintem nagyon fontos, és nem kaptam választ. És nem kaptam választ a kereskedelmi biztostól sem. Tehát lehet, hogy most a miniszter úr megpróbálja megválaszolni a kérdésemet. Köszönöm. Tehát most az olajról röviden. Tunézi miniszterelnök ott volt a tanácsülésen, hosszasan folyt a vita a témáról, és az érdekelt országok is természetesen ott voltak. Az intézkedés időiglenes. A tanács egyhangulag azt mondta, hogy nagyon nehéz a helyzet Tunéziában, az Európai Unió támogatni kívánja, segíteni kívánja önöket, anélkül, hogy jelentős kárt okoznánk az olívaolaj fontos export országai számára. Ez a 28 tagállamnak a szándéka volt, miután meghallgatták a tunéziai miniszterelnököt. Olyan biztosítékkal, amelyeket az olívaolajt előállító tagállamok kaptak, és továbbá azzal, hogy ez egy ideiglenes intézkedés. Nagyon szépen köszönöm Dartmouth kollégának és a többieknek is szeretném megígérni. Ha benyújtanak egy írásos kérdést, akkor megígérem, hogy eljuttatom a Szelborn úrnak, és megválaszolja. Biztos vagyok benne. És hogyha nem, akkor meg addig fogom bögdösni, amíg nem kapja meg mindenki a megfelelő választ. Különben nem tisztességes a parlament tagjaival kapcsolatban. Tehát köszönöm szépen, hogy kaptunk egy átfogó áttekintést, és mindenkinek elküldjük majd a választ. Ügyrendi. Majd, hogyha az úriember elment, akkor lesz egy ügyrendi felszólalás. Written questions. Írásbeli kérdések. Is a the final? No, Uh, so, Mr. Chairman, I have a point of order. Elnök úr, ügyrendi. Nagyon nagy, nagy lelkű az írásos kérdés felajánlása, de eléggé régóta vagyok itt képviselő, hogy tudjam, hogy kb. 6 hétig tart egy kérdés megválaszolása. Tehát, uh, hogyha megtenné az, hogy uh, a idő felére csökkenti, az az három hét. Tehát az eljárás úgy zajlik, hogy először a koordinátorok jönnek, és ön, ön most ezt máshogy csinálta. Piana Avela urat nagyon tisztelem. És nagyon fontos, nagyon érdekes kérdést tett fel. És szerintem nem lett volna annyira problémás, hogyha az én frakciómat is szóhoz juttatja. Tehát nem tudom, hogy ott, itt a frakció között milyen különbséget tesz. Tehát a néppárt kétszer is felszólalhatott, mi meg egyszer sem. Nem tudom, új ügyrend van, mától fogva. Miért nem kaptam szót? So, firstly, I will guarantee... Először is garantálom, hogy még az idén kap egy választ, tehát mindenképpen nyomást gyakorolok másodszorban. A liberálisok és a GUE sem kapott felszólalási időt, hiszen tartani kellett magunkat az időbeli korlátokhoz. Tehát sajnos ez van. És most nem, nem tudom őket arra kényszeríteni, hogy maradjanak. Nem tudom. Tehát, hogyha van egy ilyen szabály, akkor támogatjuk the uh, uh, uh, hands. And... Um, Tehát itt van a lista, amire felírtam a neveket. És az első felszólók kaptak szót. Good. Dann kommen wir 18. Akkor áttérünk a 18-as pontra. A két további pontunkat blokkolja a tanács, a 18-as, ez itt az IPI, szólt róla a miniszter, a harmadik országbeli áruk és szolgáltatások hozzáférése a közbeszerzések során. Tehát Kaspári jelentésről van szó, és meg kell néznünk, hogy ezzel mit tudunk kezdeni, hogy haladást írjunk el, és most a Dan Kaspari az előadó kapszót. Tisztelt elnök úr! A lényeges dolgokat már elmondta. A parlament megírta a házi feladatát, és azt szeretném, hogyha a bizottság és a tanács is elmondaná, hogy most mi a helyzet, hogy további lépésekkel számíthatunk-e, vagy hogy nekünk a parlamentben kell valamit tennünk, hogy legyen valami. Nem tudom, a kollégák jelentkeznek ehhez, nem? Akkor átadom a bizottságnak a szót. Tehát az IPI, ki szeretne ehhez hozzászólni? Jessen úr? Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Egészen röviden fölidézem a dolog hátterét. 2014-ben az volt ennek a célja, hogy a kereskedelmi partnerekkel tárgyaljunk, hogy a harmadik, ország, harmadik országbeli áruk és szolgáltatások hogyan jöhetnek be az Európai Unió belső piacára közbeszerzések során, illetve az EU-s áruk, szolgáltatások harmadik országbeli megjelenése nagyon intenzív tárgyalásban állunk az érintettekkel, kulcs szereplőkkel, tagállamokkal. Pillanatnyilag a szolgálatok tárgyalnak egymással, és januárban tudunk konkrétan választ adni, tehát ez a legújabb verzió, a dolgok haladnak. Tehát januárban lesz egy átdolgozott javaslat. A tanács, tanács részéről van -e valaki itt? Nem tudom, kommentálják-e? Nincsen. Dániel, még hozzászólsz? Jó. Hát akkor majd várjuk a meglepetés januárban. Mindjárt itt van karácsony, akkor lesz itt sok meglepetés. És akkor meglátjuk, hogy a bizottság mit rak majd a karácsonyfa alá. 19-es pont. Ezt is blokkolja a tanács. Az európai közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt és támogatott behozatallal szembeni védelem. Tehát Kína, és így tovább. Tehát szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy előre mozduljunk, és a TDI modernizációját is meg kellene szavazni. Sjelner úr a jelentéstevő. Köszönöm szépen! Érdekes volt a luxemburgi minisztert is hallani, hogy miről számolt be, hát én inkább a előrehaladás üdvözöltem volna, de hát azt hallottuk, hogy nincs nagyon előrehaladás. De hallottuk, hogy milyen kontextusban mozgunk. Tehát egészen természetesnek hangzik, tehát Kína és az Európai Unió tehát itt sokkal inkább ilyen kereskedelmi, védelmi eszközökről van szó, és erről kell beszélnünk. Nagyon érdekesen hangzik, de felmerül a kérdés, hogy most mit tegyünk. Jó lenne, hogyha a bizottságot is hallottuk volna erről, tehát volt a biztossal egy zárt ülésünk, de a bizottságról nagyon sokat erről nem hallottunk. Tehát, hogy ezek a dolgok hogyan függenek össze egymással. Tehát itt a piacgazdaság itt nem teljesen jut képviseletre Kína esetében, és egyéb országok is szerepelnek a javaslatban. De természetesen el kell döntenünk, hogy Kína esetében hogyan lépjünk fel. Tehát nyilvánvaló az, hogy a, a támogatások, illetve a támogatások tilalmának a kérdése alapvető fontosságú, és a parlamentben sem esett erről túl sok szó. Jó lenne hallani itt a bizottság véleményét is, harmadsorban pedig A parlamentben született egy mágikus kompromisszum, és lehet, hogy a tanácsban viták zajlanak erről, és lehet, hogy valami más is elérünk. Köszönöm szépen. Dartmouth úr, most megkaptam a felszólalók listáját. Moszka asszony, Borelli úr, Dartmouth úr, Rodriguez asszony, és Redding asszony. És Emma McClark. Mindenki legyen rövid, mozgasszony. Nem ismétlem meg azt, ami már elhangzott, hiszen a, egyetértek azzal, amit a kolléga mondott. Több alkalommal kifejeztük, hogy nem értünk egyet ezzel a blokkolással ilyen fontos dosszié esetén. Egy elemet szeretnék hozzátenni, ami aggályos számomra, az elhangzottak alapján, amit a luxemburgi elnökség részéről beszámolóban hallottunk. Annak a lehetősége, hogy azt vizsgálják, hogy lenne egy modulálás, egy moduláció bizonyos szektorok védelme érdekében, vagyis kereskedelmi védelemre lehetőség lenne bizonyos szektorokban, más szektorokban nem, ez aggályos a számomra. Szeretném megkérdezni, hogy hogyan fogják majd kiszámolni, hogy milyen hatásai lehetnek az, ezeknek az intézkedéseknek az egyes szektorokra, illetve hogyan fogják kiválasztani, hogy melyik ágazatot védik és melyiket nem. Szeretnék egy pontosítást kapni ezzel kapcsolatban, és már most elmondom, hogy a szektorok felosztása nem egy olyan hozzáállás, amit mi támogatunk. Borelli úr. Köszönöm, elnök úr. modernizálni kell a védelmi eszközöket, ez egyértelműen szükséges. Szerintem el, emlékeztetni kell arra, hogy a parlamentben sikerült kiegyensúlyozott szöveget összeállítanunk, amely odafigyel ipari és gyártó szektoraink igényeire. Nem lenne észszerű, hogy elveszítsük ennek a vállalásnak az eredményeit. A parlament jó munkát végzett. Ugyanakkor ezt a jó munkát leblokkolja a tanács nemzeti pozíciók miatt szeretném azt javasolni, hogy a szövegben, amit itt a parlamentben készítettünk, vizsgáljunk meg néhány kérdést. Az első téma. Meg vagyok győzve, győződve arról, hogy ma is érvényes a parlament akkori pozíciója. Jogi szempontból is, politikai tartalom szempontjából és a gazdaságra gyakorolt hatás szempontjából is. Másodszorban. Ahogy telik az idő, egyre inkább nehéz megtagadnunk ennek a szabálynak a frissítését. A piaci dinamikák, amelyek működnek az Európai Unióban, és azok a dinamikák, amelyben az európai ipar kell, hogy működjön, ezek figyelembe veendők. Témánk szempontjából fontos eszközökről van szó fontos mechanizmus a vállalkozásaink védelme szempontjából. Tisztességtelen kereskedelmi eljárásokkal szemben föl kell lépni bármi, ami megerősi ezeket az eszközöket, azokat támogatni tudom. Sokkal rövidebb vizsgálati időszakra van szükség. A Digitrade most csak 9 hónapot alkalmaz. Ez nagyon hosszú időszak, például egy dömping eset kivizsgálása tekintetében. Egyébként meg soha nem teljesítenek határidőben. Úgyhogy én csökkenteném 7 hónapra ezt az időszakot. Aztán a kár, a Digitrace szinte soha nem veszi figyelembe, hogy milyen károkat okoznak. A vámalkalmazás aspektusát is meg kell figyel, vizsgálnunk. Következő fontos aspektus a sokkal egyszerűbb szabályok alkalmazása, hogy még a vám alkalmazása előtt az importot meg kell vizsgálni. KKV-kat támogat, KKV támogató eszköz és nagyon fontos. Köszönöm. Uh, uh, um, uh, most of us know, and I... Valamennyien tudjuk, hogy amiről itt szó volt, nem idevaló. Az acéliparban sürgősségi helyzet van hazámban írtam a bizottságnak október 22-én, hogy sürgősségi Kína ellenes antidömping intézkedéseket vezessen be. A, a választ tegnap kaptam meg, és a következő mondat volt benne. Az antidömping intézkedéseket nem lehet anélkül bevezetni, hogy meg ne győződnénk arról, hogy valódi ö, tiltott támogatás van a dolog hátterében. A luxemburgi miniszter használta a nem fair verseny kifejezést, ami más szóval dömpingnek is hívható. Ez csak a szavakon való lovagolás egyesek szemében, de én ezt a bizottsági választ köröztetni fogom. Úgy tűnik, hogy itt nincs összhang. Remélem, elnök úr is tudja. Ha egy kohó leáll, akkor leáll, örökre leáll, nem lehet többé üzembe helyezni. Szeretném látni azt, hogy a kereskedelmi biztos és a tanács, és ezt mindenki tudja, belátná, hogy válsághelyzet van, és nem lehet azt a letargikus, bürokratikus válaszadást most gyakorolni, amit szoktak és azzal megpróbálni elaltatni a érintetteket, hogy vagy történik majd valami, vagy várni kell. Már is túl későn van. Nem szeretnék egyedül lenni a pusztában, aki kiállt. Kérem a kollégákat is, hogy ebben az ügyben álljanak mellém, és dörgöljük a tanács és bizottság orra alá, hogy ez egy válságos helyzet. És követeljük hogy ezeket a sürgőség intézkedéseket azonnal vezessék be. Köszönöm. Ima? Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Elnézést. Illetve sajnálom, hogy Eszelborn úr már elment, mert őt szerettem volna megszólítani, pláne mivel nagyon meglepett, amit mondott. Én nem érzem azt, hogy a tanács felfogta volna, hogy mennyire fontos lenne a kereskedelmi védelmi eszközök megújítása. Ez egy óriási probléma, amelytől nem csak az acélágazat, hanem sok más ágazat is szenved, mert nem egyértelműek és nem kiegyensúlyozottak a versenyszabályok. Nagyon magasak az energiaárak, magasak a környezeti elvárások, és a szabályok a különböző ágazatokat nem egyformán, enyhén szólva, nem egyformán védik vagy támogatják. Ezeket a kereskedelmi védelmi eszközöket teljesen meg kellene újítani. Ugye a 15-ös cikk eh, miatt ráadásul újabb kihívásokkal nézünk szembe. Meg kéne győzni a tagállamokat, a nemzeti parlamenteket, hogy foglalkozzanak a kérdéssel, hogy az európai ipar nem várhat végtelenségig egy tanácsi döntésre. Itt hatalmas gazdasági és szociális problémáknak vetjük meg a melegágyat, hogyha nem történik valami azonnal, és állítólag itt ugye újraiparosítási politikát folytat a bizottság, ezt nem látjuk. Tisztelt elnök úr, ha még mit lenne a luxemburgi miniszter, akkor tőle kérdeztem volna meg a kérdésemet. Mert ez egy jelentős kérdés, ami a kereskedelmi kereskedelmi védelmet illeti, a bizottság lépett, a parlament lépett, a tanács viszont blokkolja a folyamatot. Ugyanakkor a luxemburgi elnökség képviselője ugyan állítólag megpróbálta ezt a folyamatot úgy beindítani, és egy, legyeztetett a megfelelő miniszterekkel, de nem lépett abban az ügyben, hogy itt egy elkülözhetetlen eszközt be kéne vezetni, és nem hajlandó állást foglalni a kínai dömping ügyében, és nem világos, hogy kikkel és mikor és merről, miről tárgyal. Tehát nem egyértelmű a logika, súlyos a probléma, gamai döntést kéne hozni, és a tanács erre úgy tűnik, hogy képtelen. Ezért nagyon komoly fenntartásaink vannak. Emma. Világos, hogy a kereskedelmi védelmi eszközök meg kéne újítani, és a bizottságot és a tanácsot is innen is arra szólítom fel, hogy ezt tegye meg. De Azért vagyunk emiatt különösen felháborodva az általános iparvédelem mellett, az, hogy nem csak az acél ágazatot érinti a probléma ilyen közvetlenül, hiszen jóval olcsóbban és hosszú távon olcsóban fog Kína acélt ide exportálni, ha nem teszünk semmit. Nem is értem, hogy miért van itt a bizottság, ha nem tud arra a kérdésre válaszolni, hogy a TDI-t hogyan fogja felügyelni, hogyan fogja megvédeni az európai gyártást, milyen lépéseket kíván tenni, mennyire közeli ez a követés monitoring, mik a hatásai, milyen döntések fognak születni, és ne, mondja meg nekünk a bizottság, hogy hogyan lehetne még proaktívabban fellépni, és egy figyelmeztető rendszert működtetni, hogyha a nem fair piaci gyakorlatok gyanúja, vagy hát bizonyossága felmerül. Fogy az idő, és egyes iparágaink be fognak zárni, mielőtt a bizottság lép. Frank Hofmeisternek adok most szót, hogy akkor ezekre válaszoljon a bizottság nevében. Tessék! Hát- Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt Lange úr! Először is egy rövid beszámolót tartanék a modernizációról, és utána pedig néhány megjegyzést tennék, és egy helyzetértékelést is adnék. Tehát a 2013 áprilisi javaslatot nagyon intenzíven megvitattuk, és 2010 áprilisában kialakult egy első álláspont. A bizottság részéről láttuk, hogy a tanácsban volt akarat, hogy ez előre mozduljon. Az olasz elnökség alatt például az olasz elnökség szövegezési javaslatokat is tett. Az idén, 2015-ben a lett elnökség nem volt aktív, a luxemburgi elnökség eh, megállapította, hogy hol állnak a tagállamok az anyaggal, de konszenzusos pozíciót nem alakítottak ki, tehát a tanács nem adott ilyen mandátumot az elnökségnek, és eh, elég valószínűtlen, hogy a luxemburgi elnökség alatt még történik valami. Tehát, hogyha most hozzáadhatom, hogy milyen általános érzések vannak. Van egy megosztottság olyan tagállamok között, akik, amelyek egyrészt jobban érdekeltek az európai ipar védelmében és a termelésben, más tagállamok meg jobban érdekeltek abban, hogy meglegyen a szabad kereskedelem, és nem annyira az európai termelés érdekli őket. Tehát a jelen kereskedelem védelem helyzete ez. Úgy tűnik, hogy a tanácsban vannak delegációk, akik úgy gondolják, hogy a parlament álláspontja nem elég eh, kiegyensúlyozott. És ez pedig eh, a jelenlegi blokkolt helyzet egyik oka. Itt hallottunk eh, szót, hallottunk néhány megjegyzést a különféle támogatásokról, ez egy nagyon lényeges pont, nagyon fontos, hogy a támogatásokban kontextus alakuljon ki. Ez már benne volt a javaslatban is, tehát nyilvánvalóan erősíteni kell azokat az eszközöket, hogy fellépjünk a masszív támogatás ellen, hiszen ez torzítja a versenyt. A modernizáció foglalkozott ezzel a ponttal. De itt az MES-ről nem hallottunk, mert ez 2013-as dolog. Most a folytatás, nagyon érdekes módon mindenki hallotta ma délelőtt Asserborn úrtól, hogy kijelentette, hogy várjuk a bizottság álláspontját az MES-ről, a modernizáció tekintetében. Tehát ezeket a szavakat használtam néhány perce, és mi is így látjuk a dolgot, hogy a holland elnökség kivárja a pozíciót, hogy mi lesz az MES-sel kapcsolatban, és utána pedig így tudjuk hatékonyan védeni az Európai Unió iparát, úgyhogy ne ártsuk, ne ártsunk a többi jogos kereskedelmi igénynek. Tehát röviden ennyi. A bizottság természetesen támogatja majd a holland elnökséget, tehát mindenképpen felajánljuk majd a támogatásunkat. Pillanatnyilag azt mondom, hogy a luxemburgi elnökség alatt valószínűleg nem történik előre mozdulás, amíg a bizottság pozíciója az MES tekintetében nem világos. Elnök úr, most néhány szót. Itt a tagállamok felszólalásaira egyetértünk azzal, hogy fontos. Az, hogy gyorsítsuk az eljárás, de emlékeztetem Dartmouth urat, hogy az ipar részéről számos panasz is van, hiszen nagyon sok szabálysértés történik, dömping árakat látunk, és ezt látjuk az Európai Unió alapszabályaiban is, tehát minket kötnek a szabályok, mindenképpen szükség van a panaszokra, hogyha panaszt észlelnek, tehát hogyha az ipar jelzi a szabálysértéseket, a bizottságnak pedig kötelessége, hogy megnézze, hogy mi van, hogy gyorsítson, és biztosak lehetnek benne, hogy nagyon komolyan vesszük az anyagokat. A parlament megemlítette, hogy amikor fenyegetés van, akkor is lehessen fellépni, tehát a, a dömping fenyegetésénél is lehessen lépni, nem kell megvárni, amíg már tényleg ott van. Fontos, hogy megnézzük az idevágó szabályokat, tehát hogyha érkezik egy ilyen panasz, amely tényleg fenyegetés, konkrét fenyegetésre vonatkozik, akkor ezt meg kell vizsgálni. Reding asszony megjegyzéseire igen, tényleg úgy néz ki, hogy tenni kell valamit az acél ügyében, tehát a kereskedelmi tanácsban is beszélni kell erről, a modernizáció időbe telik, a biztos tudja ezt, és tagállami szinten is lépni kell. Elnök úr, most ezzel lezárnám a rövid megjegyzéseimet az ügyről. Köszönöm. További megjegyzések. De köszönöm szépen. Emlékeztetném a kollégákat két dologra, mert aggaszt minket ez a dolog. Emlékeznünk kell, hogy nemrég, körülbelül egy hónapja, pár hete, a bizottság szólt a legutóbbi, tehát az acélipar legutóbbi helyzetéről, és itt igenis elég sok panasz van. És itt nem csak az Európai Unió problémája a dömping, hanem VTO-s probléma. De meghallgatom a bizottságot, hogy mit mond. Tehát a 2013-as piacgazdaság helyzete Kínában. Tehát szerintem könnyíti a dolgát a bizottság. Tehát, hogyha modernizálnunk kell a kereskedelem védelmi eszközöket, amelyek 2013-ra mennek vissza, akkor a bizottság azt mondja, hogy még nem érett a helyzet Kínával szemben, de 2015-ben szerintem már igen, sürgős. Tehát lehet, hogy ami 2013-ban még nem érett meg, az 2015-ben már sürgős. Tehát meg kell reformálnunk alapvetően ezt a helyzetet. Természetesen voltak szabályok a támogatások ellen, és nagyon érdekes ez, hogyha Kína engedelmeskedik vagy a mi szabályainknak, vagy a WTO szabályaiknak, akkor ez a szabály kevésbé releváns lesz. Hiszen vannak dömping esetek, és igazából az egész reformjavaslatot kell figyelembe vennünk. És esetleg jobban el lehetne vitázni erről a témáról. Végül, de nem utolsó sorban, nagyon sok kolléga azt mondja, hogy megfelelő alapra kell ezt helyezni, de nem blokkoló kisebbség, hanem blokkoló többség van a tanácsban. És nagyon fontos, hogy folytassuk a tárgyalásokat. És szeretném a kollégákat felkészíteni, hiszen 2014-ben nagyon alaposan tárgyaltunk erről, és meg kell nyernünk az egész háborút, nem csak a csatát. Eddig csak csatákat nyertünk, de háborút nem szabad elvesztenünk. Nyilvánvaló, és a TPC-ben is utaltam rá, hogy a parlament rugalmas. Tehát a TPC-ben jeleztem is, hogy a parlament rugalmas a tárgyalásaiban, de a probléma az, hogy a tanácsnak egyáltalán nincsen a mandátuma, hogy tárgyalásokat kezdjen. Tehát ez nyilvánvaló, hogy a tanács nem ért mindenel egyet, hát ez elég gyakran van így, de hogy a tanácsnak legyen mandatum, hogy tárgyaljanak velünk, hát az azért szerintem fontos. És akkor utána pedig valószínűleg találunk valamilyen rugalmas megoldást. Akkor áttérünk a 20-as pontra, nagyon izgalmas téma, a földrajzi jelzések védelme a szabad kereskedelmi megállapodásokban. Ez számos kereskedelmi megállapodásban szerepet játszik, holnap zárjuk, hol, holnap kötjük meg Vietnámmal a megalapodás, és 160 földrajzi jelzést ismerünk el, illetve ismer el Vietnám az Európai Unióból, és aztán az EU két-három földrajzi jelzést ismer el Vietnámból. Ott a TTIP, és itt az amerikaiak valószínűleg nem hajlandók elismerni a földrajzi jelzéseket tárgyalási alapnak. Tehát ez egy nagyon tág téma, és örülök, hogy itt van a bizottságból a szakértő, tehát az Agri Főigazgatóság itt van, John Clark, aki már egyéb funkciókban is járt nálunk, tehát örülök, hogy itt van, és egy kicsit felvilágosít minket a földrajzi jelzések helyzetéről a tárgyalásokon. Clark úr, öné az. Thank you, Chair. I'll ask my colleague Anders Jessen, head of unit. Köszönöm, elnök úr. Néhány bevezető megjegyzést szeretnék szeretne tenni a kollégám a DigiMark részéről, és aztán én fogok belemenni a részletkérdésekbe. Köszönöm, elnök úr. Nagy Örömünkre szolgál, hogy beszámolhatunk erről a témáról. A bizottság részéről ugye több osztott kompetencia érvényesül, és ezért beszél két kolléga is ugyanarról a témáról. Én az általános témákkal foglalkozom, és John Clark pedig belemegy majd a specifikusabb kérdésekbe, konkrétabb kérdésekbe. Először is szeretném elmondani, hogy az EU-ban e a kereskedelmi agendában már egyetemen tükrötőződik a földrajzi jelzések kérdése nemzetközi szinten, a fejlődő, feltörekvő és fejlett országok esetében is érvényes ez a kérdés. Az EU kommunikációja is az elmúlt 20 évben folyamatosan fejlődött ebben a témában. Az a rendszer, amit az EU-ban elfogadunk, sokszor a világ szintjén is referenciaként használatos, fontos megállapodásokban és a fontos partnereink kereskedelmi megállapodásaiban is. A probléma, hogy bizonyos mértékben ugye magas gazdasági értéket képviselnek ezek a földrajzi megnevezések, jelzések, de ugyanakkor sokszor visszaélés tárgyát is képezik. Ezért magas szintű védelmet kívánunk biztosítani, és nem csak az EU piacon, hanem nemzetközi szinten a földrajzi jelzéseknek. 2014-ben a bizottság elfogadott egy erre vonatkozó dokumentumot. Egyébként pedig az EU kereskedelmi befektetési politikájában is fontos szerepet kap. Október 24-én fogadtunk egy utolsó erre vonatkozó dokumentumot. A WTO kontextusában is foglalkozni kell a földrajzi jelzésekkel és a földrajzi jelzések védelmével. Magas szintű védelmet kell biztosítani. Ezt már az szeszeknél és a bornál érvényesül is. Multilaterális regiszter a célunk az EU részéről, bár elkerülhetetlenül az ambíció szinttől fog függeni majd, hogy milyen eredmény sikerül elérni a Nairobi tárgyalásokon. Ugyanakkor prioritás számunkra a bilaterális kereskedelmi tárgyalások során is. John Clark fog erről részletesebben beszámolni. Még néhány szót szeretnék szólni arról, hogy az új egységes piaci stratégiáról kiadott új közlemény október 28-án került ezt közéadásra. Ebben is szerepel, hogy a hagyományos nahot és nyomonkövetés folytatni kell, és a nem mezőgazdasági földrajzi jelzések témájával is foglalkozni kell. És átadom a szót. Köszönöm. John Clarknak hívnak. A DG Agriculture igazgató helyettese vagyok, és én vagyok a fő tárgyaló a mezőgazdasági témákban a kereskedelmi megállapodásokról folyó tárgyalások során. Mi is a földrajzi jelzés? először is egy hivatalos szellemi tulajdonjogot képvisel, ami lehet szabadalom által védett, vagy más módon védett. Ugyanakkor ez egy konkrét területről származó termék, specifikus nahova technológiával történik az előállítása, és a földrajzi területhez kapcsolódnak a terméknek a jellemzői. Tehát fontos, hogy szoros kapcsolat áll a termék és az előállítás helye között fönn ahogy a kollégám mondta, mindjárt mutatom itt a kivetítőn, kereskedelmi szempontból már most is fontos az EU számára. Az EU nem a legnagyobb importőre a mezőgazdasági termékeknek, de az egyik legjelentősebb exportőre mezőgazdasági és élelmiszer termékeknek. Az mezőgazdasági politikánk modernizálásának köszönhetően is, aminek köszönhetően több mint 17 milliárd euróra nőtt a mezőgazdaság és élelmiszertermékek exportja. És a sikeres európai export teljesítménynek fontos része a földrajzi jelzés. A számításaink szerint ugye tavaly 15 milliárd euró volt az export a világ szintjén, tehát az EU-ból a világba földrajzi megjelölésű termékekből 15 milliárd eurónyit exportáltunk. Ez mutatja is, hogy magas minőséget képviselnek a boraink és az égetett szeszünk, illetve az egyéb élelmiszertermékeink is, és nagy elismerést kapnak a világ szintjén. Aztán miért vált ilyen fontossá a mezőgazdaságban a földrajzi jelzések kérdése? Először is a, ezek a termékek már nem csak két-három tagállam tulajdonában állnak, hanem a 90-es években ezt kiterjesztettük az összes tagállamra, úgyhogy egyre több tagállam kíván élni ezzel a lehetőséggel, és földrajzi jelzést alkalmaz. Most már az összes tagállam esetében vannak termékek, tehát most már nem csak a champagne, a prosciutto di Parma, vagy a scotch whisky, hanem román, német, magyar, lehet más országokbeli termékek is élvezik a földrajzi jelzés védelmét. Tehát elterjedt az egész EU-ban. A következő kérdés, itt nem csak árukról van szó, hanem magas értékű és magas minőségű feldolgozott termékek is érintettek, amelyek fontosak a külföldön, a külföldi vásárok szempontjából a fogyasztók hajlandók prémiumot fizetni az ilyen termékekért. Egy tanulmányt is készítettünk nemrég erről, és ennek a számítása szerint általánosságban kétszeresébe kerül egy GI termék a nem GI termékhez képest, tehát a földrajzi jelzéssel ellátott termékek áráról van szó. A KKV-k szövetkezetek is termelnek, állítanak elő ilyen termékeket, nagyon sok munkahelyet is képviselnek ezek a termékek. Például a Parmigiano Reggiano eh, előállítása 50 ezer munkahelyet biztosít. Fontos a vidéki területeken is Európában, fontos a delokalizáció szempontjából is, hiszen ott maradhatnak a helyszínen a földrajzi jelzésnek köszönhetően. A kereskedelmi agendára térek rá most. Mitről is tárgyalunk? Jobb védelmet kívánunk biztosítani, és jobb végrehajtást kívánunk biztosítani, hiszen itt szellemi tulajdonjogokról van szó. Meg kell vizsgálnunk a visszaéléseket, a szabályszegések esetét. Néhány példa, például a FETA, ami Ausztráliában készült, ugye hasonlít az eredeti görökhöz, vagy pedig egy pármai sonkát előállító és tolasz zászlót is jelölő termék, ami nem Európában készült. A prün, ami Japánban készítettek, illetve japán feliratok vannak rajta, de nem is Franciaországban készült, hanem Ausztráliában. Ez alása a termék reputációját is, és jelentős kereskedelmi veszteséget okoz a mi gyártóink számára. Itt van még két példa olyan termékek, amelyek európai nevezéseket, elnevezéseket használnak, ugye Bordeaux és a Gautrati, ezek szórakoztatóak, de fontos neves európai jelzéseket és fontos termékeket érintenek, és jelentős veszteséget okoznak az eredeti termék számára. Mit is próbálunk elérni a tárgyalások során? Alapvetően négy dolgot. Magas szintű védelmet a piacokon, legalábbis WTO 23-as cikke értelmében az élelmiszerek esetén. Aztán a kormányok részéről a közigazgatási eljárásokat, hiszen bírósági rendszeren keresztül kell védeni a jelzést, az nagyon drága és a legtöbb gyártó, aki érintett, azok KKV-k, tehát nincsenek pénzügyi eszközeik ahhoz, hogy Amerikában, Kínában, Kanadában bíróság elé vigyék a jogsértőket. Harmadik szempontunk, hogy együtt kell föntartani a korábbi márkajelzéseket és az új földrajzi jelzéseket. A TRIPS megállapodásban is ez szerepel. Negyedik célunk a tárgyalások során, a megállapodások során hogy egy listát állítunk fel az európai földrajzi jelzésekre. Konkrétan a lista szerepel a megállapodásokban, és ezzel az a vállalási szerepel a megállapodásban, hogy a függelékben felsorolt termékek védelmét biztosítják. Multilaterális szinten a Lisszaboni Egyezmény érvényes, de bilaterálisan is történik előre lépés. Nairobi-ban a, ezzel a témával kapcsolatban nem lesz tárgyalás. A WIPO tárgyalással is folytatunk, itt modernizálásra kerül sor, most ez egy modern multilaterális megállapodássá válik a WIPO-ban. A tagállamok el tudják ismertetni, védeni tudják saját földrajzi jelzéseiket, ez a jövő szempontjából fontos. A bilaterális agendára koncentráltunk az utóbbi években. Itt a térképet fogunk mindjárt látni, és itt mutatjuk azokat az országokat, amelyekkel van borral és égezetszerszel kapcsolatban megállapodásunk. Aztán olyan országok is látszanak itt, ahol szélesebb körül a megállapodás. Ezek olyan országok elsősorban, amelyekkel Kanada, Kolumbia, Peru, Korea, amelyekkel szabadkereskedelmi megállapodásunk van. A most folyó tárgyalás, most említettük, hogy Vietnámnál most zárult le a tárgyalás, itt 150 földrajzi jelzésre van már védelmünk. Japán-Afrika tárgyalás nagyon fontos piac a mi termékeink számára, nem csak a skót viszki, hanem egy sor más termék esetében is fontos. Kína hatalmas piac, az európai földrajzi jelzéssel védett termékek számára, bár itt magas szintű a jogsértés is. India, illetve az USA TTIP ehm, belül itt 250 földrajzi jelzésről van szó. A jövőbeni terveink a kereskedelmi közleményben szerepel ez, amit már említettem. Ausztrália, Új-Zéland, Mexikó, Chile. A tárgyalások során mindig fontos szakaszt képviselnek a földrajzi jelzések a szabadkereskedelmi megállapodások során. És néhány szót szólnék a TTIP-ről. Ellentmondásos és nehéz tárgyalások folynak a földrajzi jelzések témájában az Egyesült Államokkal. Itt is próbáljuk a magas szintű védelmet elérni, elsősorban az élelmiszertermékeinkre. A nagyon magas a bírósági költség, és emiatt próbálunk erős védelmet biztosítani. A nemzeti szimbólumok, zászlók, félrevezető használata ellen kívánunk föllépni, ugye Egyesült Államokban elállított termékek esetében. És Kanadával hasonlóan az Egyesült Államokban is specifikus megoldást keresünk az ellenmondásos nevek esetében. Nem várjuk azt, hogy az USA a saját rendszerét megváltoztassa, nem akarjuk az USA-ra ráerőltetni a mi rendszerünket, sőt nem is akarunk monopolizálni olyan neveket, amelyek általánossá váltak az Egyesült Államokban. Ugyanakkor azt kérjük, hogy legyenek bizonyítékok arra, hogy azok a bizonyos európai származású nevek már elterjedtek, általánossá váltak. Nem akarunk védeni EU származási neveket, amelyek nincsenek Európában földrajzi jelzésként véve, védve, mondjuk a brie, vagy csader, provolone, vagy a chorizo, vagy pizzasaj, tehát ezeket a neveket nem akarjuk levédeni. és hogyha az újságból ilyen ö, ö, vádak hangzanak el, azt ne vegyék komolyan, mert ez nem igaz. A tárgyalások ugyanakkor nehezen haladnak, hiszen nem nagyon akarnak megoldást találni a földrajzi jelzések témájára. Természetesen a megállapodásaikban az amerikai földrajzi jelzéseket nagyon erősen védik. Az Egyesült Államok védelmet élvez például a Tennessee whiskey vagy a Bourbonra, nem földrajzi jelzésnek hívják, hanem megkülönböztetett terméknek hívják ezeket, de ugyanolyan fajta védelmet biztosítanak ezen termékek esetében. A, ez a szabadkereskedelmi megállapodásokra igaz. Még egy téma a ttip kapcsolatban, hogy van egy pozitív aspektus is, hogy az Egyesült Államok elismeri, hogy a TTIP eredmény része lesz a földrajzi jelzések védelme. mert egyébként nem is menne át, vagy nehezen menne át az Európai Parlamenten a TTIP megállapodás. A mezőgazdaságban egyre kevésbé vagyunk versenyképesek az usa képest. Fontos piaci hozzáférési engedményeket tennünk a TTIP-ben az USA számára. Ezért fontos, hogy kiegyensúlyozottak legyenek az engedmények. Fontos, hogy védjük a gazdáink és a termelőink érdekeit. fontos, hogy az Egyesült Államok azt javasolja, hogy mi csökkentsük a védelmet az európai termékeink esetében, tehát vizezzük fel, például engedjük meg az amerikai feta be földrajzi jelzésről van szó, akár másról egyáltalán nem tervezzük azt, hogy most például Champagne, Porto vagy Chianti neveket védelmi csökkentsük. Ezeket használják az egyes államokban a gyártók. Fontos, hogy jó legyen az eredmény a földrajzi jelzések témájában a TTIP-en belül. Egyébként nagyon nehéz lesz a mezőgazdasági témájú tárgyalás. Remélem, hogy az INTA szakbizottság is támogatni ezt a pozíciót. Nagyon fontos ahhoz, hogy sikeresen lezárjon a TTIP. Ennyit szeretem volna mondani, elnök úr. Colleagues, now... Köszönöm szépen, Pálk úr. Most át kell térnünk angol nyelvre, mert már így is 10 perccel tovább tartott a tolmácsolás, mint ahogy az járt volna nekünk. Köszönöm szépen, a tolmácsoknak ezt a 10 percet innentől kezdve tolmácsolás nélkül dolgozunk. Mr. Ruas, then Mr. Kaspari, then Emma McLaughlin, Madame Begin and Madame Mosca. Obrigado, Sr. Presidente. E apenas para referir de forma breve que Finished the interpretation?